Ladies and gentlemen, please take your seats. Hölgyeim és uraim, kérem, foglalják el a helyüket. This is, this is my last uh, possibility to... Ez az utolsó lehetőségem, hogy innen a pódiumról szóljak önökhöz. Nagyon nagy izgalomban égek emiatt és mint eddigi alelnök szeretném megköszönni az eddigi, eddigi együttműködésüket. Megnyitom ezzel az ülést, és meg fogjuk választani az elnökségünket. A szabályoknak megfelelően meg kell néznünk, hogy megvan-e a kvórum 145, úgy látom igen. Van-e jelölt az elnökségi posztra? Paolo. A néppárt nevében szeretném elmondani, hogy a Kazini úra jelöltünk, ő volt eddig az elnökünk, és szeretnénk, hogyha ő folytathatná a munkáját, mint ennek a szakbizottságnak az elnöke. Úgy gondolom, őt nem kell bemutatni senkinek. Van-e más jelölt rajta kívül? Ha nincs, akkor azt hiszem, hogy közfelkiáltással megválaszthatjuk őt, és ezzel megválasztjuk Cassini elnököt. Elnökként Cassini urat. Elnök úr. Allora, vi ringrazio per la fiducia, per la verità. Köszönöm szépen a bizalmukat. Tudom, hogy előzetesen tisztázva lett a dolog. Talán nem vagyok elég szerény, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a szavazást és annak eredményét mégiscsak a bizalom jelének tekintem, és elnöki tisztemben a mandátum időszak végéig a lehető legnagyobb elkötelezettséggel kívánom ellátni a feladatomat a szakbizottságunknak. A múltban sem volt már másodlagos szerepe az Európai Unió alkotmányos feladatait illetően, és most még fontosabbá válik a szerepe, különösen hogyha arra a szerződésre gondolunk, amerről most vitatkozunk, és hogyha gondolunk az Európai Unió új építményére, amelyet intelligensen kell a jövőben alkalmazni. Tehát köszönöm még egyszer a bizalmat, és úgy gondolom, nem fogok most hosszú bevezetőt tartani, hanem rögtön áttérhetnénk az alelnökök megválasztásának folyamatára. Itt négy alelnököt kell választanunk, mint önök előtt is ismeretes. Itt szintén várjuk a frakcióknak a személyi javaslatait, de előtte még, mielőtt tehát az alelnökök megválasztását megkezdjük, szeretném szeretettel üdvözölni ennek a bizottságnak az új tagjait. Lényegében úgy nézzünk ki, mint eddig. Antoniót most éppen nem látom. Oreha kolléga, aki szintén tag, úgy tűnik szintén nincsen jelen. Weber úr szintén tag. Úgy gondolom a legfontosabbakat. Tehát most megemlítettem, szeretettel üdvözlöm őket, és most átérünk az alelnökök megválasztására. Tehát meg is kérdezem, hogy vannak-e jelöltek vannak-e jelöltek az első alelnöki pozícióra? Gualtieri. Ő már ugye tagja volt ennek a szakbizottságnak. Ah, non è la posso dire? Allora non la dico. Nos, jó, akkor inkább nem mondok semmit. Questo, questo errore dimostra la cordialità dei rapporti che c'è tra di noi. Bene. Ez a hiba azt is mutatja, hogy milyen szívélyes a egymás közötti kapcsolatunk. Tehát, az alelnökök megválasztása a szocialista frakció részéről van-e a jelölt személyre vonatkozó javaslat? Uh, az én frakcióm azt javasolja, hogy Gurmai asszony folytassa a munkát, mint ennek a szakbizottságnak az alelnöke. Köszönöm. Tudják, hogy a jelölteknek el kell fogadniuk a jelölésüket. Gurmai asszony ma nincsen itt. Kosztarikában van, egy e-mailt írt, és abban tudatta, hogy az esetleges megválasztását elfogadja. Vannak-e további jelöltek? Amennyiben nincsenek, akkor közfelkiáltással fogadhatjuk el urmai asszony jelölését. Köszönöm. Ez esetben a második alelnök személyének megválasztása következik a néppárt részéről szeretném megkérdezni, hogy ebből a frakcióban van-e jelölés. E a néppárt nevében szeretném elmondani, hogy Konstanz Lérib a jelöltünk. Nincsen további jelölt. Konstanz Le Grip. Ezzel megválasztásra került közfelkiáltásra kérjük, fáradjon ki ide a pulpitusra és a harmadik alelnök megválasztása. Duff kolléga. Köszönöm szépen. Messerschmitt tehát szeretnénk jelölni, mint harmadik alelnököt. Messerschmitt, il quale non è presente. Tehát Messerschmitt úr szintén nincs jelen, de, dehogy nem, ott van. Messerschmitt úr elfogadja-e a jelölést? Elfogadja-e a megválasz, a jelölését? Elfogadjuk a jelölést közfelkiáltással. Igen, köszönöm. Végezetül pedig meg kell választanunk a negyedik alelnököt, az ECR részéről. Még egy javaslat a néppárt részéről. Coexistence, peaceful coexistence between political groups. Annak érdekében, hogy előmozdítsuk a frakciók közötti együttműködést, Ashley Foxot jelölnénk az ECR-től. Tehát Fox képviselőtársunkat jelölték. Javasolták. Ő nincs itt de már előzetesen e-mailben jelezte, hogy a jelölést elfogadja, tehát az ő esetében is közfelkiáltással dönthetünk. Ezzel teljes a szakbizottság elnöksége. Köszönöm szépen, akkor haladéktalanul átérhetünk a napi rendünkre. el kell fogadnunk a napi rendet. Január 17-én ez eljutott mindenkihez, a hallgatás beleegyezésnek számít. Tudják, hogy Inigo Mendez de Vigo kolléga európai ügyekért felelős államtitkárrá lett kinevezve. itt különböző feladatok ellátásával volt megbízva, így például az ír kérdéssel foglalkozó jegyzőkönyvvel. Ez ma is a napi rendünkön szerepel, tehát a ír nép Lisszaboni szerződése kapcsolatos agályáról szóló jegyzőkönyv tervezett. Nem tudjuk ezt a témát tárgyalni, anélkül, hogy más előadót neveznénk ki ennek a ügynek a kezelésére. Így tehát szeretnénk hallani, hogy hogy döntöttek a koordinátorok, mit javasolnak ezt a napirendi pontot egyenlőre, tehát a 7-es, 8-as napirendi pontot kihúzzuk, illetve elhalasztjuk egészen addig, amíg egy új előadó személyről döntöttünk. Hogyha egyet értenek vele, akkor rögtön DAF úrnak a jelentésről beszélhetünk a választási jogról, illetve a cseh köztársasággal kapcsolatos jegyzőkönyvből, és előkészíthetjük a holnap délelőtre előirányzott szavazásokat. Holnapig ma 17 órakor van egy határidő? Nem. Elnézést. Tehát 16 órától 17 óra 30-ig látogat el hozzánk a Dán elnökség képviselője, Nikolaj Vammen. Holnap pedig a szavazás után 10 óra 30-tól 11 óra 30-ig Az Európai Parlament és az Európai Tanács határozatáról szóló javaslatot fogjuk meghallgatni a polgárok Európai Évéről. A bizottság képviselői jelen lesznek, bemutatják ezt a dokumentumot. Sofi Bernasis lesz jelen, aki az európai polgárok évének végrehajtásáért felelős 2013-ban. 11 óra. 30-kor pedig e meghallgatás után lesz eszmecsere a petíciós bizottság tagjaival az európai polgári kezdeményezésről. Ha ezzel kapcsolatban nincsen megjegyzés a bizottság részéről, akkor abból indulunk ki, hogy a napi rendet így ebben a formában elfogadjuk. Az elnök közleményei körében január 9-én a koordinátorok egyességet kötöttek Takovski kollégának a kinevezéséről. A 149-es szakasz szerint írásos nyilatkozatok beterjesztéséről szóló jegyzőkönyv előadójaként. A koordinátorok egyébként azt is elmondták, hogy a jogi szakbizottság részére nem dolgozunk ki a személyügyi szabályzattal kapcsolatban véleményt, és a néppárt azt javasolja, illetve Roger úr előadóként azt javasolja, Menendez de Vigo helyett, aki ugye európai ügyeknek az államtitkára lett Spanyolországban, tehát ezzel a személlyel kapcsolatban van-e esetleg ellenvetés? Ha nincs, akkor ezt így elfogadottnak tekintjük. Nos, talán nem teljesen jól figyeltem. Miért nem adunk véleményt a jogi szakbizottságnak a személyügyi szabályzattal kapcsolatban? Ez alapvető jelentőségű lenne, hiszen ez egy nagyon komplex téma, nagyon is kényes egyébként. Éppen ezért most nem igazán értem, hogy miért nem lehetséges, hogy véleményt adjunk. Nos, igen, logikus a kérdés. A koordinátorok ülését nem én vezettem, hanem egy másik kolléga, így hát nehezen tudok most állást foglalni, de DAF kolléga úgy gondolom ott volt, és talán meg tudja válaszolni ezt a kérdést. Tehát miért döntöttek úgy a koordinátorok, miért volt az a véleményük, hogy nem szükséges, hogy véleményt fogalmazzunk meg az Alkotmányügyi Bizottság részéről a személyügyi szabályzattal kapcsolatban? Nos, részleteiben nem emlékszem a vitára, de Áttekintettük a jelentés tartalmát, és úgy gondoltuk, hogy alkotmányügyi kérdés nem merült fel. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy hogy nem fogunk véleményt készíteni. Elnök, nos, általában a szakbizottság, az a szakbizottság dönt, amely jegyzi az adott jelentést. A koordinátorok csak akkor javasolhatják ezt, hogyha az adott szakbizottság egyetért vele. Nem akarok én ebből gondot csinálni, csak úgy gondoltam, érdemes lenne ezen elgondolkodni. Gualtieri úr. So che potremmo riflettere un momento. Úgy gondolom, hogy elgondolkozhatnánk erről a témáról, és talán még elhalaszthatjuk a döntést a következő ülésre. Tehát a koordinátorok javaslattal éltek, de hát e, itt az általánosság akár el is térhetettől a javaslattól. Legyen akkor úgy, hogy a következő koordinátorok ülésére elhalasztjuk ennek a kérdésnek az eldöntését. Egy másik dolog, ami most el kell mondanom, az a 2012-es költségvetést érinti. A szakbizottságunk két módosító indítványt fogadott el a kommunikációs politikával kapcsolatban. A bizottság azt mondta, hogy bizonyos költségvetési tételek azzal a fenntartással ezek bizonyos költségvetési tételek a szakbizottság rendelkezésére állnak bizonyos fenntartással. A szakbizottság bizonyos hiányosságokat fedezett fel a bizottság munkájában, és annak érdekében, hogy ezek a pénzek pénzeközök felhasználásra kerülhessenek, ezért el kell fogadni egy értékelő jelentést erről a közös tájékoztatási irodáról és annak 2012-es munkaprogramjáról. A bizottság, az Európai Bizottságnak pedig egy kommunikációs stratégiát kell beterjesztenie a 2014-es európai választásokkal kapcsolatban, és általánosságban törekedni kell az ügyeknek a tempósabb kezelésére. Tehát először is nézzük meg, hogy mi volt a múltban, aztán nézzük meg, hogy mi kell, hogy történjen a jövőben a kommunikációs politika területén. A bizottság azt mondta, ezt a parlamenttel közösen kívánja kialakítani, és beterjeszt egy programot a választásra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ezt a problémát tehát megkívánja oldani, és ennek érdekében bizonyos tagokkal, itt egy találkozót szorgalmazott, e szakbizottságban dolgozó tagokkal, hogy aztán sikeres legyen a munka. Három dokumentumot küldött a bizottság a parlamentnek. Az első a prioritások alkalmazásáról szóló jelentést illeti, a 2000 13-as intézményközi megállapodással kapcsolatban, aztán a 2012-es munkaprogramjáról szól egy másik dokumentum, a információs tájékoztató irodának, és egy harmadik dokumentum pedig a polgárok európai évéről. Tehát mi most meg fogjuk szervezni ezt a találkozót, egész pontosan a titkárság fogja megszervezni. És ott az AFKO bizottságnak a jelentéstevője kell, hogy részt vegyen a 2012-es költségvetés témájában, illetőleg a módosító indítványokat benyújtó kolléga is ott lesz majd. Tehát a bizottság és bizonyos bizottság, szakbizottságbeli tagok közötti kommunikációs zavarokat hivatott majd ez a ülés megszüntetni. A következő napi pontunk a november 21-22-i ülés jegyzőkönyvnek elfogadása. Ez rendelkezésükre áll, hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Áttérünk a következő pontra. A 7-es, 8-as pont volt ugyebár az írnép Lisszaboni szerzéssel kapcsolatos agályáról szóló jegyzőkönyv tervezet, ezzel kapcsolatban elmondtam már hogy Mendez de Vigo kolléga volt eredetileg az előadó, de őt most pótolnunk kell. Paulo Rangel kollégát javasolták új előadónak, hogyha ezt elfogadjuk, akkor így fogunk eljárni. Ahogy említettem, Az előadó így akkor a következő ülésre való elhalasztást javasolja, és ennek következtében át is, érünk, át is térünk a 12-es napirendi pont tárgyának megbeszélésére. Ezzel kapcsolatban szavaznunk kell majd, és szeretnénk Duff urat ezzel kapcsolatban még egyszer meghallgatni, ahogy az előbb említettem. Tehát most akkor megadnám ezzel kapcsolatban neki a szót. Return. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy visszatérünk erre az ügyre. Az ügyet illetően ezen dolgoztunk elég régóta. Valójában már a jelenlegi mandátum megkezdése előtt, tehát azzal nem vagyunk vádolhatók, hogy túl gyorsak lennénk. Megvitattuk a második jelentést, amit én magam készítettem korábban, én szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez arra irányult, hogy egy nagyon jó plenáris vitát folytattunk júliusban, de az előző jelentésnek a fővonalait követi, tehát továbbra is azt javasoljuk, hogy egy pán-európai választókörzetet hozzunk létre, 25 nemzetek feletti listáról történő megválasztásra felismertük, hogy szükséges a helyeknek az újra arányosítása 2014-re megfelelően a demográfiai változásoknak. Ezzel kapcsolatban közreadtam egy listát, egy táblázatot, amit remélem mindenki megkapott, ahol a hivatalos lakosság adatok szerepelnek 2012-re vonatkozóan. Ez ugyanaz az alakzatú táblázat, mint amit már korábban is láttak, csak az adatok frissítésre kerültek. És bizonyos intézkedéseket kell hoznunk arra is, hogy a kritikákat kezeljük, hogy az Európai Uniónak a képviseleti te hogyan jelenik meg a Német Szövetségi Bíróságnál, és tehát 2014-ben már be kell, hogy vegyük a horvát majdani képviselőket is a létszámba, mert hogy ők 2013 során csatlakoznak. A jelentésnek a lényege, hogy az időpontot, a választási időpontot júniusról májusra hozza előre azon okok miatt, amit már korábban megvitattunk. Ez szükséges ahhoz, hogy a parlament még júliusban meg tudja választani a bizottsági elnököt a nyári szabadságok vagy szünet előtt. Remélem és igyekeztem egyszerűsíteni a második eh, jelentést, rövidítettem is rajta, és remélem, hogy konszenzus is jobban sikerült elérni ebben. És eh, több eh, olyan témát is sikerült, vagy elemet sikerült benne tisztázni, amivel korábban eléggé preskriptív megközelítést alkalmaztunk. Hogyha gyorsan átszaladhatok a kompromisszumon, amit készítettem önöknek, köszönöm a koordinátoroknak és az árnyék jelentéstevőknek valamennyi frakció részéről, hogy nagyon jól felkészültek voltak a vitákra, és nagyon jó kompromisszumkészséget mutattak. Az első kompromisszum és nagyon hálás vagyok Galtieri úrnak különösen ezzel kapcsolatban, egy új eljárást hoz be a tisztelt házba, a tekintetben, hogy hogyan kerüljenek arányosításra a helyek. Egyetértek vele, hogy ez egy abszolút többségű szavazással kell ezt eldönteni, ugyanis ez egy fontos döntés, olyan döntés, aminek az a lényege, hogy meg kell védeni nagyon sok parlamenti képviselőnek, pártnak és delegációnak a helyét, amennyire csak lehetséges. A második kompromisszum arra irányul, hogy azoknak tegyünk eleget, akik úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak határozottabban kellene fellépnie a politikai pártok belső demokráciájával kapcsolatban. Tehát nem lehet azt, hogy ezt egyes esetekben megteszünk, más esetekben nem. Remélem, hogy sikerül majd megállapodásokra jut, megállapodásra jutnunk. A C pont az nagyon fontos, mert ahogy ez már felvázolásra került, a, itt a, a tanácssal folytott párbeszéd is érintett. Expliciten fogok fogalmazni. Az ez 976-os aktust érinti ez, amelyik a mellékletben megtalálható a, jelen, a, a korábbi jelentésben. És itt kiderül, hogy egy ö, átfogó értelmezését szeretnénk elérni ennek a, aktusnak, és ez alapja a, lehet a tárgyalásoknak. Ugyanakkor elismerjük, hogy mindenképpen konszenzust szükséges elérni mindezen ügyekben, ideértve a a reformok időzítését is. Ez azt jelenti, hogy ha mindegyiket 2014-be kívánjuk bevezetni, vagy esetleg néhányat későbbi időpontban, például 2019-ben a 25 páneurópai parlamenti képviselőt a 751 közül kellene megválasztani, és M vagy pedig, hogy ez a 25 fő, ez pluszban legyen ez egy nagyon nagy vitát kiváltó kérdés volt még nincs, nem világos, és nincs egyértelmű többség egyik oldalon sem. Ezért csak azt követően tudjuk tisztázni az álláspontokat, hogyha a tanácssal is tárgyaltunk. És természetesen a harmadik elem, amiről ugyancsak tárgyalnunk kell a tagállamokkal, ez pedig a szavazási módszer a páneurópai képviselőkről, hogy zárt lista legyen, vagy egy félig nyitott lista, ahogy ezt többen szeretnék, köztük én is. A D kompromisszum igyekszik kezelni ennek az egész kérdésnek a kényes voltát, és remélem, hogy sikerül valamennyi politikai párttal majd egy megfelelő megfogalmazást kidolgoznunk, oly módon, hogy a delegáció, a tárgyaló delegáció a pluralizmust tükrözze, azt a pluralizmust, ami jellemzi a házat. Az E pont pontosan taglalja azokat a változásokat, amiket a Lisszaboni szerződés eredményt eredményezett a képviselői mandátumban és a parlament működésében is, illetve a parlament szerepében. és most ugye aki az állampolgárok közvetlen képviselettel rendelkeznek. Ezért van nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk. Vannak ugyanakkor képviselők, akik nem igazán örülnek a Lisszaboni szerződés által behozott változásoknak. A következő dolog az pedig összekapcsolódik azzal a sajnálatos feladattal, ami a parlamentre hárul, hogy egyértelmű ö, kapcsolatot kell, tehát nem lehetünk elnézőek a ö, a G pont az a, part, a párton belüli demokráciával foglalkozik, az állampolgárság és nemzetiségi hovatartozással foglalkozik egy következő pont. Itt tükröznünk kell azt a tényt, hogy a nemzetiség és az állampolgárság definíciója nem minden esetben egyértelmű és világos, és nem mindig válik ketté olyan világosan egyes tagállamokban, mint más tagállamokban. Ez egy új megfogalmazást követelt azért, hogy a diszkriminációt elkerüljük nemzetiségi vagy állampolgársági alapon és végezetül, miután a frakciókkal tárgyaltam, akkor döntöttem úgy, hogy nem szabad elvetni azt a, az ötletet, hogy megreformáljuk a képviselő kiváltságait, de más módon kellene a mentelmi kérdést és az egyéb kiváltságok kérdését kezelni. Történtek változások és tapasztalatok is vannak a, a parlamenti mentelmi jogokkal kapcsolatban. Voltak esetek, amikor a parlament egyetért, tehát az javaslattal, ami a kettes mellékletében szerepel a jelentésemnek. És ez egy, valakiknek nagyon fontos, akik már hosszabb ideje a parlamentben vagy bizottságokban dolgoznak, és és az új problémák és új kérdéseket talán egy új, friss megközelítéssel lenne célszerű kezelni. Ezért ezt a jegyzőkönyvet a korábbi anyagból kihagytam. Hát úgy gondolom, hogy ennyit kellett elmondanom. Lehet, hogy ez is már túl sok volt, de köszönöm a támogatást, amit eddig kaptam a kollégáktól a korábbi viták során. Köszönöm szépen. Mielőtt Söflin kollégának adom meg a szót, szeretném DAF előadó urat kérni, hogy gondolkozzon el még egyszer egy kérdésről, nevezetesen az A kompromisszumos módosító javaslatáról. A Európai Unió működéséről szóló szerződés 231. cikkeje értelmében a parlament a leadott szavazatok többségével dönt, nem pedig az abszolút többségével. Tehát ez a javaslat a 231-es cikkelyel ellentétben állna. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 231 cikkelyével szemben állna. Értékelem, hogy ez felvetődött, és ez az azt is jelenti, hogy meg kell változtatnunk a szerződést ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de vannak egyéb dolgok is a régi jelentésben, amik ugyancsak szerződés változtatásokat igényelnének. ezen kell a kérdésekkel kapcsolatban egy átfogó csomagot kellene elkészíteni, és a tanács és közöttünk kellene ezt megvitatni, de úgy gondolom, hogy az eljárási szabályok és a szavazási módszer az kom- változtatása komolyabb akadályt jelentene. Chaplin. Köszönöm szépen, Söpfjön úr. Uh, thank you, Chairman, let me be... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy én is uh, gratuláljak az újraválasztásához. és az alelnököknek is szeretnék gratulálni. Nagyon köszönöm Andrew Duffnak, uh, hosszú ideje és kiterjedt együttműködést folytattunk ezen jelentéssel és ezen aktával kapcsolatban az ember úgy érzi, mint alkotmányi bizottság, hogy állandóan ezekkel foglalkozunk, de hát végre eljön az az idő, amikor majd ez is lezárul. Néhány dologra hagy térjek ki, amikről nagyon átfogó konzultációt folytattunk a néppárton belül. Pontosan fogalmazzunk, ha azt mondjuk, hogy az AFKO tagjai a néppártnak általában támogatják a páneurópai listát, ami a matematikai formulát, képletet illeti, ez egy nagyon komoly kérdés, hogy milyen legyen. A közepes méretű államok lennének természetesen a vesztesei ennek, ezért ők veszítenének a képviseletben a horvát csatlakozással, e, valamilyen újraleosztásra lesz mindenképpen szükséges, de egyszerűen politikaiak elfogadhatatlan, nem tudom pontosan, hogy hány közepes méretű állam mandátumokat veszítene a nagy államok javára. Ez szerintem semmiképpen sem kerül elfogadásra majd a közepes méretű országok részéről, és ez kontraproduktív is lenne, mert az euroszkepticizmus nőne ezekben az államokban, ez pedig nem lehet célunk. Májusi választások, igen, szerint ebben mindenki egyetért, ezzel nincsen komolyabb probléma. A kompromisszumokkal kapcsolatban nem szeretnék túl sok időt venni, van egy szóbeli módosító indítványom, az E-vel kapcsolatban, elkompromisszummal kapcsolatban szerintem elég érdekes megjelölni, ahogy ez megfogalmazásra került. Nem feltétlenül kizárólag azt az államot képviseljük, amelyben megválasztásra kerültünk, hanem potenciálisan bármely Európai Uniós tagállami állampolgárt képviseljük. Ezért egy más országban is lehetne kampányolni a választási időszakban ez egy fontos dolog, és hogy ez mindenkinek ben tudatosoljunk, tudatosuljon, de jogilag minden állampolgárt képviselünk. Ez egy érdekes fejlemény, amit mindenképpen érdemes megemlíteni, sőt hangsúlyozni. és végezetül pedig az F kompromisszumra szeretnék kitérni. Úgy gondolom, hogy szembe kell néznünk a valósággal, nagyon gondosan át kell gondolnunk, hogy ezt hogyan lehet helyére tenni. Hogy a megfelelő megoldásokat találjunk, a választási részvétel csökkenése, ez folyamatos. Az egyik magyarázata ennek a részvétel csökkenésnek az, hogy nagyon sok a jogalkotók már nem olyan fontosak, mint voltak valamikor. Nagyon sok fontos egyéb dolog történik, és a civil társadalom, a lobbik, a nem, nem kormányzati szervezetek, ezek mind átvettek bizonyos szerepköröket, és ezért nagyon fontos a civil társadalom, a lobbizik is nagyon fontosak, és így tovább, de fontos lenne azt megértetni, hogy a jogalkotói szavazás az egy nagyon fontos dolog, hogyan érvényesül ez. Ez egy komoly kihívás lesz az elkövetkezendő években. Egyébként Andrew, nagyon szépen köszönöm, nagyon jó volt ez mindenkinek, aki részt vett ebben a munkafolyamatban. Grazie, onorevole Gualtieri. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. A szocialista frakciónak a DAF jelentéssel kapcsolatos álláspontja, illetőleg a jelentés tervezettel kapcsolatos, illetve egy pán-európai választási listával kapcsolatos álláspontja, ami ugye ennek a jelentésnek a szívét, lelkét jelenti. Ez, nos, ez az álláspontunk, ez ismert, ezt nem akarom megismételni, mi alapvetően egyetértünk a pán-európai szavazó jelölt listának a felállításával, világos kell, hogy legyen, hogy ez egy kényes kérdés, még akkor is, hogyha erre a listára szükség van. Éppen ezért szükséges az, hogy a lehető legszélesebb konszenzus övezze ezt a témát itt a parlamentben és egyáltalán az egész választási eljárást. Ennyit tehát a saját szerepünknek a kényes voltáról. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy helyén való lenne mondjuk úgy egyfajta revíziót végrehajtani, megnézni, hogy Dáfúr jelentésének keletkezési folyamata az milyen volt, és bizonyos alapelveket figyelembe kéne venni. És jó lenne, hogyha egyfajta vezérfonalat adnánk a tárgyalók kezébe a tárgyalásokhoz. Tehát világos sarokköveket raknánk le, úgy gondoljuk, hogy ez az új megfogalmazásmód, ez alkalmasabb az átfogó konszenzus előérésére, ami ugyebár egy ilyen kényes kérdésben mindenképpen minden további lépésnek a előfeltétele. Az új kompromisszumos módosító javaslatokat pozitívan látjuk. Szeretnék köszönetet mondani Duff előadó úrnak, hogy bizonyos módosításokat elvégzett. Kiavított megvitatta a kompromisszumos javaslatok fényében a, a szövegtervezetet, ezeket szükségeseknek tartottuk, és így egy koherensebb szövegtervezet született abban, amire egyébként ez a jelentés törekszik. A kompromisszumos javaslatok körében az A-val kapcsolatban szeretnék még mondani valamit. Ugye itt a szerződésekkel való összeegyeztethetőség került az előbb szóba. Ezen a téren talán egy szóbeli módosító indítványt lehetne tenni. Az én eredeti módosítomban az állt, Eh, revisione del trattato E quindi questa potrebbe essere diciamo, una, una, una soluzione. A Úgy gondolom, hogy ha ezt a módosítót nyújtjuk, akkor ezzel mindenképpen megoldhatnánk a problémát. Szerintem itt egy hiátus van. Meghatározni és javasolni, az két külön dolog, de a választások időpontjával is kapcsolatos ez a kérdés. Továbbra is meggyőződésem, hogy ez a jelentés egyszerűen egy elhatározta már a választások konkrét időpontját, de valójában ez nem ezt kellene, hogy tegye, hanem csak egy lehetőséget kellene, hogy felkínáljon a választási időpontra. A hatos cikk és annak a megfogalmazása továbbra sem kielégítő az én ízlésemnek, ezért én azt kérném a kollégáktól, a néppárti kollégáktól, hogy szíveskedjenek a 30-as módosítót elővenni a vilend kollégának a és ezt kombinálják össze az én módosító indítványommal, amely kettő nekem teljesen kompatibilisnak tűnik, ez a 29-es, majd ellenőrizzük a szavazólistán, hogy esetleg van-e probléma. Másfelől egyéb pontokon is nagyon meglepődtem, például a 31-es módosítósa Aglundur részéről. Egy hosszú vitát folytattunk ezzel kapcsolatban, és egyáltalán nem tűnt célszerűnek, hogy etnikumokról beszéljünk itten. Nagyon sokat dolgoztunk a kisebbség koncepcióról, fogalomról. Ez egy olyan fogalom, ami különböző tematikáknak az összefogását teszi lehetővé, úgy, hogy nem szólunk az etnikai oldalról, és itt most a 31-es módosítóban az etnikum megjelenését látom, kifejezést, és remélem, hogy a többség ezt a módosító indítványt el fogja utasítani. A 35-ös módosítót illetően az elítéltekre vonatkozóan megint csak remélem, hogy konszenzus sikerül majd elérnünk. Végezetül a 20-as Hefner módosító egy olyan módosító, amit nagyon nagy odafigyeléssel kell megvizsgálnunk. Ezt a kettes cikkel együtt kell olvasni, Itt nem foglalkozunk annak a lényegével, hogy a képviselők számát módosítani kellene. Véleményem szerint ez a módosító, ez egyszerűen felesleges. Ha el tudjuk érni a konszenzust, szélesebb konszenzust, akkor akkor ugyanakkor elhajlandóak vagyunk ezt támogatni, de mindenképpen feleslegesnek tűnik. Remélem, hogy más frakciók is támogatni fognak ebben. Én részemről ennyit kívántam most mondani. Szerintem kellően vitáztunk már mindezen kérdésekről. Az összes érv jól ismert, úgyhogy én be is fejezem, és átadom a szót elnök úr Efner úrnak. Köszönöm szépen engedjék meg, hogy önnek, elnök úr, és az alelnököknek is gratuláljak a megválasztásukhoz. Reméljük, hogy itt a szakbizottságban ugyanolyan közösségi és az ügyet szolgáló szellem fog uralkodni, mint eddig uralkodott a parlamenti időszak első felében. Most tehát másodszorra is nekirugaszkodunk a DAF jelentésnek. Úgy gondolom, hogy megérte ez a második próbálkozás. Nem ugyanazt az eredményt értük el kétszer, nagyon sok konstruktív megbeszélésre volt lehetőség itt a házban a kollégák között időközben, és ezekből a megbeszélésekből nagyon sok minden belekerült aztán a jelentés tervezetbe is. Sokkal karcsúbb lett ez az új tervezet, mint eredetileg volt és úgy gondolom, hogy támogatásra alkalmas azok számára is, akik az első neki rugaszkodáskor még bizonyos kifogásokkal, fenntartásokkal éltek. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet ebben a formában egy széles körű támogatást fog élvezni, vagy kell, hogy élvezzen itt a házban. Én ezt most mindenféle korlátozások nélkül mondom, az által előterjesztett javaslatokat támogatandónak tartom, és a jó minőségű munkáért szeretnék köszönetet mondani neki. Úgy gondolom, hogy a demokráciát mindig tovább kell fejlesztenünk. Egy nagyon nagy hiba, hogyha azt gondoljuk, hogy a, van már demokráciánk, parlamentünk, választási jogunk, és az úgy jó, ahogy van, nem kell változtatni rajta. Úgy gondolom, a demokrácia nem olyan, amit birtokolhatunk, hanem egy olyan dolog, amit meg kell élnünk. A parlament is egy európai intézmény, és fontos, hogy ennek a parlamentnek, ennek a háznak az európai jellegét, adott esetben a választási jog eh, változtatása irányába tett első lépés útján közelebb hozni a polgárokhoz, és a saját nemzeti tagállamunkban is kell erősíteni az európai parlament megválasztandó európai képviselőknek eh, a karakterét. Én tehát én egy sokkal európaibb választási kampányt, vitát, jelöltséget várok, eh, ebben reménykedek, és remélem, hogy erre tartalmilag is érdemes egy közös platformot tudunk teremteni. Tehát egy okos megközelítés mód, amit itt kaphattunk, amely nem olyan nagy lépés első ránézésre, de egy nagyon nagy pozitív változást hoz ennek a parlamentnek és a választásoknak, és ezáltal természetesen a választási kampányoknak, választási harcoknak a jellegében is. Már elhangzott korábban Rangel kolléga szájából, hogy a közepes nagyságú kollég, ö, tagállamok lesznek az vesztesei ennek a reformnak, ez egy olyan érv, ami gyakran elhangzott az első neki ragaszkodás után. Most a második körben ezt az érvet már nem lehet igazán komolyan fenntartani, hiszen nyitva hagyja ez az érv azt, hogy a mandátumok elosztása milyen formában kell megvalósuljon a jövőben, milyen formula képlet szerint. Nyilvánvalóan ezt a kérdést meg kell válaszolni, ennek a szükségességét senki sem vonhatja kétségbe. A annak idején politikailag történt egy döntés, ami már nem igazán tükrözi pontosan e, azt, hogy Európa időközben hogyan változott meg, hogyan alakult át. Tehát most egy olyan képletet kell találni, ami nem vezet ahhoz, hogy minden egyes alkalommal évente újra kell meghatározni eh, a mandátumok elosztásához vezető képletet. Elnézést, tehát Söpflin kolléga volt, nem Rangel kolléga. Tehát Söpflin kolléga, én az a javaslatomban bemutattam, hogy ha lineális görbét veszünk, akkor természetesen ez a közepes nagyságú tagállamoknak a hátrányára fog szolgálni. Ha azonban egy parabola alakú görbét veszünk, tehát egy, egy görbülő görbét, akkor nem a vesztesei lesznek ezek a közép ö, nagyságú tagállamok a reformnak, hanem ők is nyertesei lesznek. Úgy gondolom, hogy ezt a képletet tehát ennek megfelelően kell kialakítani, ez egy komoly ajánlat. Tehát hogyha csak azt hangoztatjuk, hogy ez a javaslat, ez így nem jó, de nem tudunk helyette mást mondani, akkor ez szerintem nem egy komoly ajánlat. És ugyanez érvényes a már adott eh, mandátumok szétosztására vonatkozó javaslatra is. Gualtieri kolléga és a 20-as módosító indítványban szólt erről. Ugye ez a módosító indítvány egy ajánlat azok felé, akik attól félnek, hogy a transnacionális mandátumok jól belátható módon majd a nagy tagállamok javára és a kisebb tagállamok hátrányára lesznek szétosztva. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a módosító indítványban világosan szögezzük, hogy lehetséges olyan eljárás, amely azt éri el, hogy egy transnacionális jelölt listán úgy vála- keresztül úgy válasszanak meg a parlamentek képviselőket, hogy a mandátumoknak az aránya aztán a végén ne változzon meg. Ez tehát nem hátrányos senki nézve, viszont az európai demokratikus jellegét a parlamentnek erősíti. Ez ugyanakkor nem feltétlen a, feltétlen a mi részünkről ennek az elfogadás, ez Gualtieri úrnak egy javaslata, ajánlata volt. Lássuk meg, hogy ezzel kapcsolatban milyen a fogadtatás, milyen egy meg, megfontolások, fenntartások vannak. Eh, Elnök, nos, időközben megérkezett az alkotmányügyi minisztere a Dán soros elnökségnek. Nagyon köszönjük neki, hogy eljött ma hozzánk. Úgy próbáljuk most szervezni a munkánkat, hogy most a DAF jelentéssel kapcsolatos eszmecserét egyelőre felfüggesztjük, a képviselők választásával kapcsolatos témát. A Dán soros elnökséggel egyébként is beszélnünk kell majd erről a témáról a maga idejében. Folytatni fogjuk ezt a vitát, volt még néhány hozzászóló a listán. Mindenek előtt Gurmai asszony is szeretett volna szólni. Egyelőre tehát felfüggesztjük, és meglátjuk, hogy a Dán miniszter beszéd után lesz-e még rá idő, ha nem, akkor holnapra halasztjuk a témát. Köszönöm szépen Nikolaj Van miniszter úrnak, hogy eljött ma hozzánk. A kopenhágai delegációs utunk során decemberben már megismerhettük őt a szakbizottságunk decemberben Kopenhágába látogatott, és ezen túlmenően a szakbizottsági elnökök értekezletén is találkozhattam már vele, sőt személyesen is, így tehát rendszeres a kapcsolat közöttünk. A Dán Soros elnökség nagyon sokrétű kérdésekkel szeretne foglalkozni. A legfontosabb a miniszterek tanácsi elé kerülő megállapodás, nem sokára foglalkoznak majd ezzel, de hát vannak más kérdések is, vizsgálóbizottság, a cseh köztársasággal kapcsolatos jegyzőkönyv, DAF úr ennek a jelentéstevője. Napi renden van továbbá a választási jog problémája, ezzel is foglalkoztunk már, de úgy gondolom, hogy ez a találkozó, ez az eszmecsere mindenképpen gyümölcsözője lesz, és talán összpontosíthatnánk a vizsgálóbizottságok tematikájára. Mártin kolléga a felelős ennek a témának, de ő ma nincs itt. Mártin helyett talán előfordulhat, hogy Guerrero kolléga veszi majd át a témát. Gondolkodási időt szabtunk ki magunknak, annak érdekében, hogy jobban megismerjük a tagállamok álláspontját, a kormányok, a nemzeti parlamentek álláspontját, és hát lehet, hogy ön már tud további információkkal is szolgálni nekünk ebben az ügyben, annak érdekében, hogy tudjunk dönteni az ütemtervről is, és hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e konkrét politikai akarat az egész kérdés lezárására, hiszen a februári plenárison szerettünk volna szavazni erről a kérdésről, de előfordulhat, hogy talán érdemes lenne egy későbbi időpontban foglalkozni ezzel a kérdéssel a plenáris ülésen. De meg is adom önnek a szót, miniszter úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok önnek, amiért újra megválasztották a szakbizottság elnökévé és köszönöm a meghívást is. Nagyon fontosak az Európai Unió működése szempontjából azok az ügyek, amelyekkel itt foglalkoznak a szakbizottságban. És hát nagy örömmel várom, hogy önnel együttműködhessek ezen az érdekes területen. Nagyon örülök annak is, hogy sok ismert arcot látok itt a teremben. Ahogyan ön is mondta, többször is találkoztunk már egymással, és nagyon érdekes volt a kopenhágai találkozó, ahol már szó esett néhány olyan ügyről, amelyről talán ma is eszmét cserélhetünk. Ahogyan említette, tudom, hogy a nagyon nagy érdeklődést tart számot az önök körében a vizsgálóbizottságok köre, Mártin úr dossziéja, erre vissza fogok térni. Először azonban arról szeretnék beszélni, hogy a Dán soros elnökség általánosságban véve milyen ügyekkel kíván foglalkozni, és utána majd visszatérek a Mártin jelentésre. Először is a Dán kormány nem régiben állt fel, nagyon EU-barát napirendje van, az új kormánynak, és azt hiszem, hogy a plenáris ülésen is világossá vált ez a múlt héten, amikor a Dán miniszterelnök beszédet tartott az ülésteremben. A Dán történelemben első ízben jött létre poszt, egy miniszteri poszt az EU-s ügyekkel kapcsolatosan. Ez is jól mutatja, hogy mennyire fontos számunkra az európai együttműködés. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én vehettem át ezt a posztot, és ugye, mint Európa ügyi miniszter, jöttem el önökhöz ma ide a szakbizottságba is. Proaktív és pozitív módon kívánunk hozzáállni az európai integrációhoz, ezt tükrözi az elnökségi programunk is. Az európai ügyeket elő szeretnénk mozdítani, és hozzá szeretnünk járulni ahhoz, hogy megoldjuk azokat a nagy kihívásokat, amelyekkel szembesülünk. Soros elnökként mindent megteszünk annak érdekében, hogy professzionális, átlátható módon végezzük munkánkat. Úgy gondolom, ez a kulcsa annak, hogy egy igazán sikeres Lisszabon utáni elnökséget tudhassunk a magunk mögött. Világosan összpontosítani fogunk a jogalkotási folyamatokra. A Dán miniszterelnök úr is hangsúlyozta ezt a múlt héten a plenáris ülésen. Hadd legyek őszinte, konkrét, kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni a polgáraink számára azáltal, hogy hatékonyan kezeljük a jogalkotási feladatokat, amelyek elé nézünk. Önök, mint parlament, és ez a szakbizottság is kulcsfontosságú e szempontból. Az általános ügyek tanácsának elnökeként mindent megteszek annak érdekében, hogy a tanácsban kompromisszumokat tudjunk elérni, valamint a tanács és a parlament közötti kommunikációban is kompromisszumokra fogok törekedni. Ez azt jelenti, hogy sokat kell együttműködnünk egymással, remélhetőleg ennek lesz kézzelfogható eredménye is de legyünk őszinték, valószínűleg nem fogunk mindig egyet érteni egymással. De a már a korábbi ülések a szakbizottság tagjaival megmutatták azt, hogy valószínűleg számíthatunk egy olyan munkakapcsolatra, amely során, hogyha nem is értünk egyet egymással, mégis tiszteletben tudjuk tartani egymást, és konstruktív módon tudunk együttműködni. A soros elnökség így fog hozzáállni a parlamenthez, a szakbizottsághoz is, és nincs okom azt gondolni, hogy önök esetleg máshogy vélekednek. Rátérnék most a fiskális paktumra. Hadd hangsúlyozzam, hogy mivel ez egy kormányközi megállapodás, a Dán soros elnöksége nem elnököl az ezzel kapcsolatos üléseken. A tárgyalások ad, egy adhok európai munkacsoportonban történtek, ahol az állandó elnök, a tanács állandó elnöke, valamint az EU-s állam és kormányfői vettek részt. Amikor november végén Kopenhágában találkoztunk, hosszas vitát folytattunk arról, hogy a szerződést meg kell változtatni a nagyobb fiskális stabilitás érdekében Európában. Duff úr javaslatát is tanulmányozhattam, amely arról szól, hogy az esetleges szerződés módosítás hogyan is nézhet neki. Azt hiszem, akkor Egyikünk sem képzelte, hogy milyen drámai események, milyen drámai fordulatot vesznek az események majd az európai csúcson decemberben. A 27 tagállam megpróbált dőlőre jutni, de sajnos ez nem sikerült. Nagyon súlyos a válság, éppen ezért a legfőbb prioritás az volt, hogy biztosítani sikerüljön az euróövezet pénzügyi stabilitását. Ezért 26 tagállam úgy döntött, hogy egy új kormányközi megállapodást köt egymással. A legtöbb tagállam, beleértve Dániát is, azt szerette volna, hogyha a szerződés módosítás révén sikerül ezt a stabilitást elérni a rendes jogalkotási eljárás útján, így tehát egy esetleges komment összehívásával a parlamentet és a bizottságot is bevonták volna a folyamatba, ez azonban nem volt lehetséges kedves kollégák, úgy gondolom, hogy intézményügyi kérdésekben, illetve intézményügyi szempontból mindannyian aggódunk a jelenlegi folyamat miatt. Azt láthattuk, hogy fragmentálódott a csúcs alkalmával az Európai Unió. Lehet, hogy ez egy kétsebességes Európához vezet, lehet, hogy egy olyan fordulópont hoz vezet az európai integrációban, ahol egy kormányközi irányba mozdulnak el a folyamatok a közösségi módszer iránya helyett. A legjobb megoldás azonban eh, nem mutatkozott reálisnak, ezért úgy gondolom, hogy a lehető legtöbbet hoztuk ki a helyzetből, és azóta ö, eh, alaptalannak bizonyultak a legszörnyűbb aggájaink is. Tudom, hogy a parlament képviselői aktívak voltak az ügyben, és világosan kinyilatkoztatták a parlament álláspontját, és pozitívnak tartom azt is, hogy a megállapodásba beléphetnek a nem euróvezeti országok is, ezáltal elkerülhetjük azt, hogy egy kétsebességű Európa alakuljon ki. Két csoport jöjjön létre, euróvezeti tagok és nem euróvezeti tagok. Ehelyett a megállapodás hidat ver az euróvezet és nem euróvezeti tagállamok között, ez kulcsfontosságú. Emellett nagy erőfeszítések történtek arra vonatkozóan is, hogy az új megállapodás összhangban legyen az EU eljárásaival és jogszabályaival. Világos, hogy az új megállapodást emellett a szerződésekbe is valamilyen módon beépítik valamikor a jövőben. Emellett az új megállapodás pedig valamilyen módon bevonja az európai intézményeket is a munkába. Az Európai Bizottság fontos szerepet kap majd, emellett ez elmondható az Európai Bíróságról is, és talán a parlamentet is meghallgatják majd az eurócsúcsok alkalmával, és az Európai Tanács elnöke pedig beszámol a parlament előtt a csúcsok eredményéről. Kedves kollégák, nem mondom azt, hogy ez a kormányközi megállapodás tökéletes megoldás, de a december 9-i helyzetet tekintve azt hiszem az Európai Unió ismét megmutatta, hogy amikor kemény döntéseket kell meghoznia, akkor pragmatikus megoldásokra törekszik, de nyilvánvalóan van még tennivalónk ezen a téren. Noha soros elnökségként jöttem el önökhöz ma, elmondom azt is, hogy Dánia alá fogja írni a szerződést, és mint nem euróvezeti tag a lehető legnagyobb mértékben mégis részt kíván venni a megállapodásban. A Dán parlament a támogatásáról biztosította a Dán kormányt e tekintetben, az esetben, hogyha sikerül megoldani a fennmaradó nyitott kérdéseket, az új megállapodás nem fogja megoldani az összes gazdasági problémát Európában, mégis fontos előrelépésnek tekinthető. A résztvevő tagállamok ugyanis most beépítik a strukturális egyensúlyt a nemzeti jogrendjükbe, adott esetben alkotmányos szinten. Ezáltal biztosítható a fiskális szigor, ugyanakkor azonban a gazdaságok konszolidációjára is szükség van, különös tekintettel a foglalkoztatottság és gazdasági növekedés fellendítésére. Ez lesz a Dán elnökség egyik kulcsprioritása. Na, ha a december 9-i döntéseket nem szerződésmódosítással fogják végrehajtani, lesznek más szerződésmódosítások, a napi rendünkön. Gondolok itt a cseh és az ír jegyzőkönyvekre. Elismerésemet szeretném kifejezni az Európai Parlament felé, amiért nagy megértéssel fogadták az Európai Tanács azon kérdését, hogy ne hívjunk össze kommentet. Nem kíván meg ilyen lépést a két jegyzőkönyv, és köszönöm szépen a parlamentnek, amiért együttműködött velünk abban, hogy mielőbb megoldásra jussunk. Úgy tudom, vannak aggályok a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy ha a cseh kormány nem kéri, akkor, akkor nekünk eleget kell tennünk azon ígéretünknek, amelyet 2009-ben adtunk a cseh köztársaságnak. Ez volt ugyanis az egyik előfeltétele annak, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba tudjon lépni. Tudom, hogy a Mártin jelentés volt az egyik legfontosabb ügy az önök számára, illetve most is az, a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatosan. Novemberben Kopenhágában már beszéltünk erről, és noha Mártin úr sajnos ma nem tud itt lenni, szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok Mártin úrnak, amiért bízott abban, hogy mi a Dán soros elnökség kezelni tudjuk ezt az ügyet. És köszönöm Mártin úrnak azt is, hogy az ő kérésére sikerült elhalasztani a novemberi szavazást, annak érdekében, a plenáris ülésen, annak érdekében, hogy dialógust, párbeszédet folytathassunk az ügyről. Mind az elnökség, mind a tanács nagyra értékeli ezeket a lépéseket, és a Dán soros elnökség is ugyanilyen együttműködő lesz, erről biztosíthatom önöket. Erős parlamenti ellenőrzés hagyománya él Dániában, ezért biztosak lehetnek abban, hogy mi, mint Dán soros elnökség, mindenképpen széles látókörrel állunk hozzá a témához, és megpróbálunk kompromisszumokat találni. Ugyanakkor azonban már korábban is elmondta, is, hogy őszintének kell lennünk egymással. Novemberben a lengyel soros elnökség jelezte, hogy a Mártén jelentés sok aggályt vet fel a tanácsban. Sajnos nem sikerült megkezdeni technikai szinten a munkát egészen a Dán soros elnökség kezdetéig, ezért nem tudok részletesen beszélni a konkrét rendelkezésekről. De megteszek mindent annak érdekében, hogy be tudjak számolni önöknek az általános tanácsbeli légkörről, és arról, hogy mit tekint problematikusnak a tanács. Még a munkakorai szakaszában vagyunk, ezért tanácsi álláspont egyelőre még nincs. Soros elnökként ezért csak felmutathatok néhány területet önöknek, ahol esetleg eltérhetnek majd a tanácsban a vélemények. Így tehát már most közösen megkezdhetjük a munkát, és kereshetünk esetleges megoldásokat. Nagyon nehéz lesz egy konszolidált álláspont kialakítása a tanácsban, de megígérhetem önöknek, hogy mi dolgozni fogunk ezen az ügyön, és olyan gyorsan tesszük ezt, amilyen gyorsan csak lehet. A Dán soros elnökség a legelső munkacsoporti ülésén január elején a Mártin jelentés napirendjére tűzte, és a tagállami delegációkkal is meg fogjuk tárgyalni az ügyet a mai ülés után. Miután mint ahogyan már jeleztem novemberben Kopenhágában, az elnökség tiszteletben tartja a parlament kezdeményezési jogát ebben az ügyben, és önökkel együtt biztosítani akarjuk azt, hogy a vizsgálóbizottság el tudja látni azokat a feladatokat, amelyek ráhárulnak. Ugyanakkor azonban elmondanék néhány olyan aggályt, amelyet eddig, amelyek eddig elhangzottak, és amelyekkel foglalkoznunk kell majd valószínűleg a jövőbeni munkánk során. Az első dolog, az első aggály a mi jogi szolgálatunktól is az volt, hogy a vizsgáló bizottság milyen kompetenciákat kap majd, illetve hogy ezeket a 226-os cikkre lehet-e alapozni, mint jogalap. A második aggály, a második aggály azt a kérdést érinti, hogy az intézmények ugye csak a szerződés alapján kaphatnak kompetenciákat, ezért a tanács számára nagyon fontos, hogy a vizsgáló bizottság kompetenciái ne haladják meg azokat a kompetenciákat, amelyeket megkap a szerződés alapján. Harmadszor vannak aggályok azzal kapcsolatosan is, hogy a vizsgáló bizottság ne avatkozom be a folyamatban lévő öm, jogi eljárásokba. Így például egy vizsgáló bizottság nem avatkozhat be egy olyan eljárásba, amelyet az Európai Bíróság folytat, Szintén a 226-os cikk szól erről a szerződésben, mi szerint a vizsgálóbizottság nem vizsgálhat olyan ügyeket, amelyek az Európai Bíróság előtt vannak eljárás alatt. Emellett a negyedik aggály, amely felmerült, a következő volt. Az EU-s tisztviselőket a vizsgálóbizottság tanúként beidézheti, mielőtt az érintett tagállammal konzultált volna. Az ötödik aggály hasonlatos ehhez. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy a vizsgálóbizottság dokumentumokhoz, sőt bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférése összhangban van-e az érvényes jogszabályokkal és intézményközi megállapodásokkal, és végezetül aggályok léptek fel azzal kapcsolatosan is, hogy az esetleges szankciókkal mi legyen, illetve hogy hogyan alakul az esetleges szankciók és a nemzeti joganyag kapcsolata. Ez nem egy kimerítő leírás az esetleges aggályoknak, amelyekkel valószínűleg a tanács foglalkozni fog az elkövetkezendő időszakban a közös munkánk során. Tudom, hogy a bizottság is osztja ezen aggályok egy részét. Bemutattam ezeket az aggályoknak, ön, aggályokat most önöknek, annak érdekében, hogy egy nyílt párbeszédet folytathassunk róluk, és hogy remélhetőleg egy megoldást tudjunk találni rá. Tudom, hogy önök az alkotmányügyiek nagy szakértői, így ezek az aggályok biztosan nem meglepetésként érik ön, önöket. Nagyon nehéz ügyek ezek. 1995-ben sikerült kompromisszumra jutni három éves munka után ebben a kérdésben. Már akkor is megvitattuk azoknak a kérdéseknek egy részét, amelyek most ismét felmerülnek a Mártin jelentés kapcsán. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy az intézményeink egy részletes eszmecserét tudjanak folytatni erről az összetett ügyről. De soros elnök, elnökként az én feladatom az, hogy 27 tagállam álláspontját egyeztessem össze egymással, ehhez időre van szükség, és a munka még csak most kezdődött el. Remélem, hogy önök és a parlament, mint egész, figyelembe veszi majd ezt, amikor önök a maguk részéről döntenek a következő lépésekről, illetve a dosszió ütemtervéről. Ugyanakkor azonban biztosíthatom önöket arról, hogy a soros elnökség intenzíven dolgozik a jövőben és az elkövetkező hetekben, hónapokban ezen a dosszién amikor majd előre haladottabb szakaszban lesz a munka, akkor részletesebb megjegyzéseket is tehetek majd önök előtt az ügyjel kapcsolatosan. Köszönöm szépen Mártén úr munkáját, együttműködését a tanácssal, és minden bizonyal hasznos lesz az együttműködés annak érdekében, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Végül pedig engedjék meg, hogy végső megjegyzésként elmondjam, Dánként nagyra értékelem és megértem, hogy a parlament élni akar a kezdeményezés jogával ebben a, ezen a fontos területen a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében a szerződés keretein belül, és várom az együttműködést, a közös munkát önökkel ebben az ügyben. Ezzel rátérek a 149-es rendelet felülvizsgálatára. Ez is nagyon fontos lesz a Dán soros elnökség számára. Itt a dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó. Remélünk, hogy egy második olvasatbeli megállapodás születik majd. Nagyon eltérők a vélemények a parlamenten belül és a tanácson belül. Mi úgy gondoljuk, hogy csak akkor sikerül megállapodásra jutni, ha pragmatikusan közelítjük meg a kérdést. A tárgyalások nehezek lesznek. Az összes résztvevőt arra kérjük, hogy legyenek rugalmasak, és álljanak készen arra, hogy kompromisszumot kössenek. Egy másik eh, ügy a polgári kezdeményezés lesz, amely áprilisban indul útjára. Az AFKO természetesen kulcsfontosságú szerepet játszott ennek a jogszabálynak a megteremtésében, és úgy gondoljuk, hogy nagy mértékben javult ez a jogszabály az önök szakbizottságának munkája által. A polgári kezdeményezés fontos előrelépés az európai demokrácia megerősítésében. Lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közvetlen párbeszédet folytassanak az EU-val. A technikai szempontok, ilyenek eh, például az online gyűjtőrendszerek, eh, ezeket eh, most véglegesítjük, és nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy hogyan fogadják majd a polgárok a polgári kezdeményezést. Ez a polgári kezdeményezés új fejezet az európai demokráciában. Nem csak, hogy a polgárokhoz hozzuk közelebb az EU-t, hanem remélhetőleg a polgárokat is közelebb hozzuk egymáshoz. Mindannyian tudjuk, az Európai Unió gazdasági válságban van, de úgy gondolom bizalmi válságban is. Európa polgárai nem bíznak már az európai projektben. Ez egy olyan kihívás, amelyet mindannyiunknak nagyon komolynak, komolyan kell vennünk. Igazán hiszek abban, hogy a polgári kezdeményezés egy közös európai álláspont kialakításához is hozzájárulhat, valamint a bizalom visszanyeréséhez is. Ma, holnap én nyithatom meg a konferenciát Sefkovics biztosal, azt a konferenciát, amely a polgári kezdeményezésről szól. Remélem önök is részt vesznek rajta, és nagy örömmel várom ezt a rendezvényt. A polgári kezdeményezés kiválóan példázza azt, amit el szeretnénk érni a soros elnökségünk alatt, nevezetesen konkrét, kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni, amelyek a polgárok hasznára is válnak. Tudom, hogy önök is sok mindent meg szeretnének beszélni velem, ezért nem szaporítom tovább a szót, azzal zárnám a beszédemet, hogy a Dán soros elnökség mindig is számíthatott az önök együttműködésére, és remélhetőleg így lesz ez a jövőben is. Ebben a szellemben szeretnénk mi partnerek lenni, az önök partnerei, és remélhetőleg közösen jó és hatékony eredményeket tudunk elérni Európa polgárai számára együttesen. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Vámen miniszter úr a program bemutatását. Ami a konkrét témát illeti, nevezetesen a vizsgálóbizottság kérdését. Nos, úgy gondolom erről még egy ideig gondolkodnunk kell, és további megfontolások tárgyává kell tennünk ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy annyira még nem előre haladott állapotban vannak a dolgok, hogy februárig lezárjuk ezt a kérdést. De hát sok témáról volt szó, ezzel kapcsolatban most megnyitnám a vitát, a kollégák kérdéseket tehetnek föl. Elsőként az kell, hogy elmondjam, hogy takarékosan kell bánnunk az időnkkel, hogy a válaszokra is lehetőség legyen. Öt percet kap minden hozzászóló. Thank you for... Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe, és pozitív, nyílt hangon szólt hozzánk. Szeretnék eh, köz kérdezni a, a csomaggal kapcsolatban, amit úgy tűnik, hogy az Európai Parlamenthez nagyon eh, hasonló az álláspontja a két eh, legfontosabb témában. Az egyik a közösségi módszernek a megőrzése, és a közösségi intézményeknek a bevonását, hogy ne hozzunk létre párhuzamos struktúrákat, a másik pedig a szétaprózódás fragmentációnak a veszélye, hogy a legtöbb tagállam végig tud, részt tudjon venni a különböző vitákban. Ennek ugyanis mindenkire, minden tagállamra hatása lenne. Az ön értékelése a tekintetben, hogy mi történik most a tárgyalásokkal, nagymértékben pozitív volt. Ön azt mondta, hogy egy pragmatikus megoldáshoz közeledünk. Szeretném megkérdezni, nem túl korai még ezt kimondani, ezt az álláspontot, mert ami jelenleg az asztalon van, azt követően, hogy egy érdekes és a harmadik tervezettel, ami történt, ami egyszerűen derültékből villámcsapásként jelent meg, egy kicsit talán még korai azt mondani, hogy a végeredmény nagymértékben pozitív. És aztán azt mondta, hogy Dánia készen áll aláírni, de ezt követő azt mondta, hogy miután a fennmaradó kérdések megoldásra kerülnek, tehát mik akkor ezek a még fennmaradó kérdések, és mik azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Dánia végül is aláírja. Azt is mondta ön, hogy a kétsebességes Európának a veszélye nagymértékben elhárult, és ez a ö, paktum ez most mindenki, számá, mindenki előtt nyitva áll, és azzal a szöveggel, ami előttünk van. Hallottam, hogy lesz egy másik tervezet még ma, lehet, hogy már most, miközben itt beszélünk, már készen is van, vagy készen lesz perceken belül. Ennél fontosabb kérdés, Ugye az elképzelésünk az az volt, hogy minél több megvalósítást másodlagos törvényeken, esetleg megerősített együttműködésen, de közösségi módszerekkel hajtsuk végre, normál szerződéses eljárásokkal. Ez a bekezdés, ez a cikk, ez nagyon határozott, és az a kérdés, hogy hogyan, mit lehet normális szerződéses eljárással megvalósítani, miközben azt szeretnénk, hogy sokkal határozottabb nyelvezet legyen, és a tagállamok, amikor csak lehetséges, akkor a szerződéses eljárásokat alkalmazzák. És ami pedig a majdani bürótagokat illeti, ami most előttünk van, az csak egy megfelelő megoldás lesz, és a tagállamok, akik magukra vállalják a fel, szerződéses feltételeket, én ezre nem mondanám már most azt, hogy optimisták lehetünk. És egy specifikus pont ezzel kapcsolatban, ami megint csak kapcsolódik ahhoz, hogy Dánia át fog, alá fog érni a szerződést. Hogy gondol, látják azt, hogy ami mi megköti a kezüket, mi az, ami elegendő ahhoz, hogy részt vegyenek a ebben, figyelembe véve azt a tervezetet, ami most előttünk van. Köszönöm még egyszer a nagyon pozitív eh, álláspontját, és azt, hogy ugyanazokat az álláspontokat védi, amit a eh, az Európai Parlament, de szeretném, hogy egy kicsit világosabban fogalmazna ezen specifikus kérdésekkel. Köszönöm Tarkovsky úr, és Guerrero kollega következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm, hogy eljött körünkbe, és itt kifejti álláspontját. Kétségtelen, hogy nem első alkalommal találkozunk önnel, és ez a múltbeli találkozók alkalmával sikerült a különböző ügyeket kiegyensúlyozottan kezelni, olyanokat, amik ismerik, a, érdeklik a mi szakbizottságunkat. A régebbi párbeszédek lehetővé tették a részletes elemzéseket, elmélyít te, sikerült említenünk a különböző ügyeket. Örömmel hallom a Dán elnökségtől, hogy konkrét és kézzelfogható eredményekre törekszik. Én három dolgot szeretnék megemlíteni, három konkrétumot, amelyek túlmutatnak a vizsgálóbizottságokon egy olyan, vagy azon a témán, ami Martin urat is érinti. Tehát a kormányközi megállapodás, Szerintem Goltieri úrnak kellene ezzel foglalkoznia, mert én erre nem vállalkoznék ezzel a ügy, ügyel foglalkoztam a munkacsoportban, és próbáltam egy ilyen komplex témában helyettesíteni, de nem szeretném ezt tenni, mert ő sokkal jobb, hozzáértőbb, mint én. Mik azok a kérdések, amikkel foglalkozni kívánok? Holnap reggel, vagy talán még ma délután szavazni fogunk az ír és cseh ügyekről a, az ír jegyzőkönyv nem okoz semmiféle problémát ennek a szakbizottságnak, ugyanakkor ez nem mondható el a cseh köztársasággal kapcsolatos jegyzőkönyvről. Ezt a jegyzőkönyvet egyesek úgy értelmezik közöttünk, nem tudom, hogy többségben vannak-e, következőképpen a jegyzőkönyv a tanács terjesztette elő annak érdekében, hogy elérje a cseh elnök részéről az aláírást, de nem vagyunk biztosak abban, hogy ez az eljárás, ez jogszerű-e. És az a kockázat áll fenn, hogy a parlament esetleg el fogja ezt a jelentéstevő kérésére utasítani, és hogyha ez történik, és a Dán elnökség nagyon jól tudja, hogy jelezni kell, hogy a parlament különböző házaiban különböző álláspontok ütköznek ezzel az ügyel kapcsolatban. Hogyha a tanács a, egy, el, egy ígéretet tett a cseh elnöknek annak idején. A parlament ma úgy tekinti, hogy ismer, emlékeztetni kell arra, hogy ez a megállapodás nem felel meg a demokratikus eljárásoknak. Ez az első, kérdés. első kérdés. A másik, amire ön nem utalt, miniszter úr, a tájékoztatójában, ez pedig az Európai Emberi Jogi eh, Egyezmény, amelyhez eh, az Európai Unió csatlakozna, már majdnem lezárultak a tárgyalások, a bizottság kapta meg ezt a feladatot, de nekem úgy tűnik, hogy a tanácsi szinten egyes tagok ezt továbbra is ellenzik, vagy legalábbis van egy bizonyos mértékű ellenállás. Célszerű lenne eh, megállapodásra jutni ebben az ügyben is eléggé kevésbé, kevéssé érthető, hogy egy egész jogalkotási periódus lezajlik anélkül, hogy nem sikerült ezt az egyezményt ratifikálnunk. Az emberi jogi egyezményről van szó, aminek a Lisszaboni szerződésbe kellene integrálódnia. Egyéb nincs hozzá tennivalom a parlamenti kérdésekhez, amit ön mondott, viszont szeretnék egy üzenetet továbbítani, ami a konjunktúrával kapcsolatos, és egy lényegi üzenetet. Az egy, az, a lényegi üzenet, mint ahogy ön is elismerte, a parlamentnek joga van ö, jogot alkotni ezekkel a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatban. Azok az eszközök, amelyekkel a parlamenti vizsgálóbizottságok rendelkeznek, ezek nagyon gyenge eszközök, és nem elegendők éppen ahhoz, hogy vizsgálatot folytassunk. Nem tudjuk igazán megállapítani, hogy az európai jogszabályok sérültek-e vagy sem. Amikor a parlamenti szakvizsgálóbizottság arra az álláspontra jut, hogy megsérült az európai jog, akkor csak ajánlásokat tehet, és nem hozhat döntést aminek azután más intézményekre lenne hatásuk. Tehát úgy gondolom, hogy a, ezeknek a parlamenti bizottságoknak a kompetenciája ugyanolyan kellene, hogy legyen, mint amit a nemzeti parlamenti bizottságok is, amivel rendelkeznek, és e, egyrészt kötelező legyen megjelenni, és a, ne e, tudják ezeket a vizsgálatokat elkerülni volt egy olyan, hogy a plenáris szavazást ezzel kapcsolatban elhalaszthatjuk, abban az esetben, abban az esetben, hogyha, ahogy ön is említette, van egy párbeszéd készség és megegyezési készség. De nem szabad de ennél tovább menni áprilisig. Grazie la parola adesso all'onorevole Gualtieri. szépen, most Gualtieri kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, Van Menel úr. Európai ügyek minisztere az általános ügyek tanácsát fog elnökölni. Ez egy nagyon érdekes és szeretnék visszatérni a költségvetési paktumra. Nagyon örülök, hogy a Dán kormány eh, bizonyos mértékig osztja ezzel kapcsolatban a parlament álláspontját. Másfelől ez a paktum függetlenül attól, hogy gazdasági szempontból és jogi szempontból szükséges, nem igazolja semmilyen módon sem a szerződéseknek a reformját, legalábbis, hogyha a cikkek tartalmát vizsgáljuk. A 13-as cikk az úgynevezett aranyszabály, amelynek eh, lehetőleg szerepelnie kellene, ugye az ön eh, kormánya is támogatta ezt az elképzelést. Nyilvánvaló, hogy ez a eh, lehetőleg megfogalmazás nem sokat változtat a ö, derivált vagy a származékos jogokra vonatkozóan. Egyes tagállamok azok részesei lesznek a költségvetési paktumnak. A kettes pont a bírósággal és a szankciókkal kapcsolatban erősen vitatható látta hétfő este miniszter úr, mert eh, bizonyos aggodalmak megfogalmazottak a jogalappal kapcsolatban, a 82-es cikk vonatkozásában. Azt kérném, hogy eh, ismételten eh, gondolkodjunk e, el arról, hogy itt egy ilyen joghézag meghagyása egy szerződésben, miközben ennek nagyon fontos szerepe van, legalábbis ezt mondják a piacok. Tehát őszintén szólva nagyon vigyázni kell. Van egy nagyon gyenge jogalapunk a 273-assal, és utána azt kérni a bíróságtól, hogy lépjen fel, és a 260-asban szereplő szankciókat alkalmazza, ez talán megfelelőbb lenne egy kormányzati szerződésben. A parlament ezen elemek ellenére, és tudván azt, hogy konstruktívnak kell lenni, és minden lehetőségre fel kell készülni, az elképzelés az az lenne, hogy javítani kellene magán a paktumon a az út legutóbbi tárgyalásokon bizonyos sikereket is sikerült elérni. A hármas cikk hivatalosan elfogadásra került egy módosító indítványjal, ami lehetővé teszi, hogy a jó megfelelő megfogalmazást alkalmazzuk, tehát a paktum megfogalmazás strukturális deficitről beszélünk. Továbbra is van egy kis probléma azzal a megfogalmazással, hogy a kormányok útján mi inkább a, jogalkoz, a hagyományos jogalkotási eljárás mellett lennénk. Eléggé meglepőnek tűnik, hogy egyetlen állam sem kérte a 0,5%-ot a költségvetési paktumba, de amint hatályba lép, azonnal kérték a 0,5%-ot kormányzati úton. Tehát itt eh, végül is az összes hagyományos eh, utat e, ezzel e, söpörtük. Hát ez nem igazán dicsőséges e, elem az unió történetében. Másik elem, ami pozitív, az pedig az európai csúcsnak a részvét, európai csúcson a parlament elnökének részvétele. A megfogalmazás a negyedik tervezetben az van, hogy meghívást kaphatna amennyiben informális tanácskozásról van szó, eljárási korlátokat állítani, ez nekem nem tűnik bölcs dolognak. Érthetetlen lenne, hogy a tanácskozásnak az egyik egy részevője olyan szabályok alá tartozik, ami senki másra nem vonatkozik ezen az euró csúcson. Tehát ez egyik olyan tanácskozások, aminek az alapvető célja a vita folytatása. Az Eurogroup, a kibővített Eurogroup vonatkozásában nagyon jól láttuk, hogy semmiféle ellenállás nincsen, a, hogy módosítsuk ezt a 12. cikknek ezt a részét. Tehát ide be lehetne szorítani egy egyértelmű, világos meghívást, ami vonatkozna az Európai Parlament elnökére, mégpedig úgy, hogy semmi korlátozó feltételt nem tennénk, hanem az lenne, hogy shall be invited meghívástra kerül. Meglepő lenne, hogy egy ilyen széleskörű konszenzus után ez az elem nem szerepel a, a szövegtervezetben. Az Európai Parlament, mint ön is tudja, támogatja azon országoknak az álláspontját, amelyek nem tagjai az euróvezetnek, ez benne van az állásfoglalásban, ezt hétfőn is megismétlése került, és nem gondoljuk, hogy célszerű vagy helyén való lenne korlátokat állítani ezen tagállamokra vonatkozóan, Tehát mindezek a javítási lehetőségek intézményes szinten nem oldják meg a kormányközi megállapodás problémáját, de legalábbis kevesebb kárt okoz az Európai Unió struktúrájának. Vannak politikai fenntartásaink mindezekkel párhuzamosan, mert szigorúak kívánunk lenni, és szeretnénk bizonyítékát látni a költségvetési fegyelmünknek. Nagyon világosan kitűnik, hogy ez a két aspektus egymással kéz a kézben kell, hogy haladjon. Éppen ezért az Európai Parlament ilyen értelmű módosító indítványokat terjesztett elő továbbiakban is küzdeni fogunk a megfelelő fórumokon annak érdekében, hogy a jó választásokat hozzuk meg, és végül elérjük azokat a célokat, amelyeket Dosszon miniszter úr a plenáris ülésen elmondott beszédében fogalmazott meg, tehát, hogy a költségvetési egyensúly előfeltétel legyen lenne kötelező ahhoz, hogy a versenyképessége fejlődjön az Európai Uniónak. Remélem, hogy a Dán elnökség elkötelezett szerepet fog játszani e tekintetben. Akkor most szeretném megadni a szót minden kollégának, de kérem, hogy sokkal rövidebbeken fogalmazzanak, és Hefner úrnak adom át a szót, majd miniszter úr válaszolhat. Ja, herzlichen hát Köszönöm szépen. Angolul próbálok meg beszélni annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a kommunikáció. Van egy nagyon nagy félelmem. Attól tartok, hogy a gazdaság és pénzügyi válságra irányuló megoldásaink révén nagyon zavaros vizekre vezünk, mert olyan struktúrákat, intézményeket, elnyárásokat hozunk létre, amelyek kívül állnak a szerződésen és a közösségi módszeren. Voltak már generációk előttünk is, amelyek a közös Európán dolgoztak, és amelyek létrehozták Európa intézményeit, demokratikus alapokat hoztak létre az Európai Parlament erősítésére, és amit mi teszünk, az nem más, mint hogy gyengítjük a közösségi módszert, a bizottságot, a parlamentet, és egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy erre valóban szükség van, és hogy ez meg fogja oldani a válságot. Részét képezi egy esetleges megoldásnak mindez, de nem, ez nem maga a megoldás. A kérdésem önhöz a következő. Mi lesz majd a most vitatott, most tárgyalt fiskális paktum után, mi lesz majd az, ami később a közös Európa struktúráját, illetve építményét úgy alakítja át ismét, hogy mielőbb ismét a közösségi módszer, a demokrácia, a hatalommegosztás kerüljön előtérbe. És a polgárok azon lehetősége, hogy kifejezésre jutassák akaratukat a választások alkalmával, a parlament bevonása is ide sorolható, és így tovább. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés mindannyiunk számára. Mit tehetünk a most megvitatott új megállapodás keretein belül, és mit tehetünk majd azon túl, hogy egy új demokratikus architektúra alakuljon ki, ismét, amely integrálja a gazdasági és fiskális együttműködést, amelyre mindenképpen szükség van. A következő kérdésem, illetve mielőtt feltenném a következő kérdésemet, hangsúlyoznám ismét azt, hogy véleményem szerint az egyik legjelentősebb feladatunk a polgárok újbóli bevonása. A polgárok most ülnek tétlenül, azt látják, hogy egymást követik a csúcsok, döntéseket hoznak a fejük fölött, amelyeknek soha nem voltak részesei, olyan döntéseket, amelyeket soha nem szavaztak meg. És hogyha nem akarjuk a polgárokat elveszíteni, nem akarjuk azt, hogy Európa ismét ö, jobboldali, Európa ellenes mozgalmak felé mozduljon el, akkor valamilyen módon erőfeszítést kell tennünk ar- arra, hogy bevonjuk a polgárokat a munkánkba. Ennek kapcsán mondanám azt, hogy az európai polgári kezdeményezés útjára indítása áprilisban, és én az egyik jelentéstevője voltam ennek a témának, és egyike voltam azoknak, akik tíz évvel ezelőtt felvetették ennek az ötletét, úgy gondolom, megteremti a lehetőségét annak, a parlament, a bizottság és az önök soros elnöksége számára is, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy mi nyitottak vagyunk az ő kéréseik felé, az ő követeléseik felé, és kérjük, hogy éljenek is ezzel az eszközzel a polgárok. Ezért nagyon fontos, hogyan mutatjuk be a polgárok előtt ezt az új polgári kezdeményezést, és fontos kérdés az is, hogy mi megragadjuk ezt a lehetőséget, amelyet ez a kezdeményezés ad, avagy sem. 2013 lesz az Európai Polgárok éve, most készítjük ezt elő, és ha megnézzük a bizottsági javaslatot erre vonatkozóan, azt láthatjuk, hogy sok szép szót tartalmaz maga a szöveg, szép kifejezéseket, megfogalmazásokat, de a cselekvés terén igen keveset nyújt ez a dokumentum. Úgy gondolom 2013 egy lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy Európa szeretné, hogy az európai polgárok aktívan részt vennének eh, Európában. Nem csak reklámoznunk kell magunkat, hogy mi milyen jó munkát végzünk, hanem tudatosítani kell a polgárokban, hogy fontos az ő aktív részvételük is a javulás számára. Egy véleményen dolgozunk jelenleg az Európai Polgári Kezdeményezésről itt a szakbizottságban, és a, együttműködünk a bizottsággal abban is, hogy egy jobb koncepciót dolgozunk ki közösen az európai polgárok évére vonatkozóan. Érdekelne, hogy önök mit gondolnak erről, hogyan tudnánk sikerre vinni ezt a kezdeményezést. És a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatosan megjegyezném, az alapjogok, és az Európai Bíróság is így ítélkezett, az alapjogok természetesen az Európai Unió minden polgárát megilletik. Számomra furcsa lenne, sőt elfogadhatatlan, hogyha egy jegyzőkönyv azt mondaná ki, hogy a csák esetében ez nincs teljesen így, tudván, hogy a cseh nép ezt soha nem is akarta. Amikor a cseh parlament ratifikálta a szerződést, akkor az alapjogi kartával együtt ratifikálta az Európa, a Lisszaboni szerződést. És hát nyilvánvalóan a cseh parlamenti képviselőket maguk a cseh polgárok választották meg. Ők tehát gyakorlatilag közvetetten megszavazták a kartát, és nekem igen furcsa volt, amikor Klausnak megígérték, hogy lesz egy jegyzőkönyv, a, hogy a csehek is kivételt, optautot kapnak, de nem vagyok meggyőződve ar- arról, hogy ez Európa javára válik, és a, arról sem vagyok meggyőződve, hogy a cseh ez az akarata. És a cseh köztársaságban is igen vitatott a kérdés, ezért mi azt javasolnánk, hogy talán ezt a jegyzőkönyvet nem kellene elfogadni, megváltoztatni ilyen módon. Köszönöm. Duff, Duff. Következő két pedig Duff kolléga kapja meg a szót, a többiek pedig, akik a listán vannak, várniuk kell, még az eddig felmerült kérdéseket a miniszter úr megválaszolja. Uh, we are not... Először is köszönöm szépen, mi, ahogy miniszter úr mondta, nagyon sajnálom, mind technikai, mind politikai okok miatt, hogy de mindenképpen eleget fogunk tenni az e, a választási reformoknak, és remélem, hogy a jelentést plenárisra elé tudjuk majd vinni márciusban, ami kellő időt ad az önök elnökségének, hogy ezt felkarolják. Ami a cseh jegyzőkönyvet illeti, amely ügyben én jelentős tevő voltam, és itt különböző véleményeket meghallgattunk. Szeretném elmondani nagyon világosan, hogy ez nem úgy néz ki, mint ahogy a cseh médiákban megjelent, és ahogy az Európai Parlament Klaus elnöknek neki ment volna, hanem arról van szó, hogy az integritás védelme érdekében és az alapjogi karta védelme érdekében történt a fellépés. Ezen ok miatt a kérdés, amit Guerrero úr feltett, hogy az uniós csatlakozás a megint csak alapvetően fontos kérdés. Ez egy kiprokó volt, hogy kötelező erejűvé váljon a karta, és ezért változott, vetődött fel az, e, egyet, az e, e, egyetemes jogok egyezményének aláírása. Úgyhogy nagyon furcsa, hogy a britek, akik jelenleg bonyodalmakat okoznak a csatlakozási tárgyalásokban, ez ironikus, a Twitteren láttam, hogy Cameron miniszterelnök úr, ahogy itt most beszélünk, közben ő Strasbourgban tart a, az Európa Tanács közgyűlésén tart beszédet, azról, hogy az az, hogy viszonyul Nagy-Britannia. Ez jó, de az elnökségre hárul, hogy ezt kész apró pénzre váltsa, miközben ez egy retorika. És ugye 27 tagállam van van kereszt megoldani, illetve az Európa Tanácssal. A fizikai paktummal egyetértek azon aggodalmakkal, amit a kollégák megfogalmaztak. Van egy javaslat, hogy a felek próbáljanak vagy törekedjenek egy nyilatkozatot létrehozni, amiben kifejtik azt a törekvésüket, hogy tovább kívánnak menni a fiskális az adógyi unió irányában. És ennek a szerződést, a, a tartalmát az unió keretein belül alakítsák ez az első reakció ezzel a javaslattal kapcsolatban, ami Olaszországban, de más országokban is kisebb felbojdulást, jogodalmat váltott ki. Kérdezném, hogy gondolja, hogy ennek az új megállapodásnak, a szerződésnek az elfogadása nehezebb lenne -e Dánia számára, hogy ő csatlakozzon az euróhoz, vagy pedig éppen, hogy egyszerűsíteni. Köszönöm szépen. Miniszter úr, tapasztalatból tudom, hogy a kollégák, Gász kolléga és Sződegárt kolléga hozzászólása rövid szokott lenni, tehát rövidre fogják a szót. Talán esetleg mégis jobb lenne, hogyha őket még meghallgatnánk, és utána átfogóan tudna válaszolni minden kérdésre. Right, uh, you said, uh, I... Ön azt mondta, remélem jól idézem, hogy azért vagyunk itt, hogy az európai projektet előmozdítsuk. Ezt a legutóbbi soros elnökség is elmondhatta volna, vagy az a, a soros elnökség az előtt, vagy és a, valószínűleg a következő is el fogja mondani. Ez nem egy Dán projekt. Tulajdonképpen önök ugyanazt próbálják előre mozdítani, mint amit az előttük járó soros elnökségek is. A posztliszaboni időszakban a jogalkotáson lesz a hangsúly, de hát nyilvánvalóan ez az egyetlen szerepe már a soros elnökségnek, de tulajdonképpen ez nem is politikai vezetőség vagy vezetés kérdése már. Az Európai Tanács, amely de facto már évtizedek óta létezik, bár igazándiból csak Lisszabon óta létezik, azt az állandó elnöke képviseli, aki nem tagállami képviseli. A külügyek tanácsát a főképviselő elnökli, ő pedig a tanácstól kapja elméletileg a felhatalmazását, de tulajdonképpen a külügyi szolgálattól kapja, amelynek megint csak ő az elnöke. Érdekes látni, hogy szinte Orwelli helyzet alakult ki, és Orwelli kifejezéseket is használunk. Ilyen a kormányköziség fel kell majd ütnöm a szótáramat, ha hazamentem, hogy megkeresem benne, ilyen szavakat használunk, vagy olyanokat, hogy közösségi módszer, ezek a tagállamok kizárásával hozott döntések gyakorlatilag. Sokat hallottuk ezeket a szavakat ma délután is. Engem az érdekelne, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai hogyan gondolják, hogy a polgárokat hogyan lehet jobban bevonni a folyamatokba. Talán be lehetne, ők, lehetne népszavazást tartani a szerződésekről, és adott esetben talán tiszteletben lehetne tartani az első referendum eredményét, ahelyett, hogy tartanánk utána egy másodikat, hogyha nem tetszik az eredmény. Köszönöm szépen. Grazie, ultimo intervento, onorevole Salvatore. Köszönöm. Szödegárd úr kap utolsóként szót. Jeg vil benytte mig af lejligheden til at tale, tale dansk, fordi jeg vil så ud af, at øh, ministeren misforstår mig så. Köszönöm, de mert így akkor biztos leszek abban, hogy nem lesz félreértés a miniszter úrral. Két kérdéssel szeretnék beszélni az a vita nem csak arról van szó, hogy kormányközi vagy közösségi megoldások kellenek, hanem hogy milyen eljárásokat alkalmazunk az európai egyezményekben, és ezt mondta a miniszter úr is a hozzászólásában. Hivatkoznunk kell-e vajon a 48-as cikkre, amelyik egy hagyományos felülvizsgálati eljárás, vagy pedig a ratifikáció, az egyszerűsített ratifikációs eljárást kell -e alkalmazni feltűnt nekem, hogy a miniszter úr azt mondta, hogy köszöni, hogy elfogadták az egyszerűsített eljárást a két első esetben. Ezek kis horderejű dolgok voltak, erről persze lehetne vitatkozni, de kétségtelen, hogy az első a bővítés a parlament összetételének bővítése különböző új tagokkal. A második már egy kicsit fontosabb ügy, de mondhatjuk azt, hogy egy gyors megoldás kellett, és ezért ez egyszerű volt, mint egy hagyományos megállapodást létrehozni. És a probléma azért kezdett el felvetődni, mert ebben az esetben hogyan fogjuk alkalmazni a szokásos eljárást, amit előírnak a szerződések, mert ugye akkor vannak a kis dolgok, akikor nem szükséges, és akkor sem, amikor fontos ügyekről van szó, de mert hát az európai gazdaság forog kockán, mert ugye akkor aztán tényleg nincsen idő, és ez az a probléma, ami megjelent a fokozatosan, és ez azt mutatja, hogy a népszerűsége a parlamentnek csökken, ahogy, és ezért szeretném megtudni, hogy milyen megoldásokat lehetne találni arra, hogy ebből a problémából kilábaljunk. Ott volt a Lisszaboni szerződés, eh, demokratikus eh, megoldás kell, ugye, hogyha szerződés módosításra kerül sor. És akkor egy második dolog. Miniszter úr azt mondta nekünk, hogy eh, a költségvetési paktum részesei kívánunk lenni, és ez egy ö, kormány álláspont természetesen Dán parlamenti támogatással de itt mégiscsak van valami, amit én nem értek. A miniszter úr nem tudja megerősíteni azt, hogy itt nincsen semmi a Dán alkotmányban, ami megakadályozná Dániát abban, hogy aláírja, mindegy, hogy melyik változatát a költségvetési paktumnak, bármelyik is kerüljön az asztalra. Semmilyen ö, módozat ö, nincsen, ami lehetővé tenni Dánielának, hogy csatlakozzon csatlakozó javaslathoz. Az egyetlen dolog, az egy népszavazás, ami kell. És innentől kezdve akkor felvetődik bennem, hogy miniszter úr úgy gondolja, hogy Dánia csatlakozhat a költségvetési paktumhoz úgy is, hogy elkerüljük a népszavazást, mert szerintem ez mindenképpen egy rossz jelzés lenne szolidaritás vonatkozásában, ha szolidaritásról van szó, hogyha olyan nagyon fontos dologról van szó, akkor pedig végig kell menni, és fel kell tenni a kérdést a választóknak, hogyha úgy gondoljuk, hogy fontos dologról van szó. És akkor az vetődik fel, hogy ez most csak akkor fontos, hogyha el tudjuk kerülni a népszavazást. Köszönöm szépen lezártuk a hozzászólásoknak az idejét, és most szeretném önnek, miniszter úr, még egyszer megadni a lehetőséget arra, hogy választ adjon az elhangzott kérdésekre. Mr. President, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a képviselőknek, akik részt vettek a vitában. Remélhetőleg tudok válaszolni a legtöbb kérdésre, amelyet felvetettek az eszmecsere során. Először is uh, annak a képviselőnek válaszolnék, aki azt mondja, hogy üdvözli a Dán soros elnökség pozitív hozzáállását. Hadd mondjam el világosan. Most éljük a második világháború óta Európa legmélyebb válságát, de ez hatalmas felelősséggel is felruház bennünket, a tanácsot, a bizottságot és a parlamentet egyaránt. Éppen ezért azt szeretném, hogy az együttműködés jegyében azt mondanánk, hogy ez most nem az intézményközi harcok ideje, hanem olyan időszak, amikor együtt kell haladást elérnünk. Nagyon örültem az ön megjegyzéseinek arról, hogy úgy gondolja, hogy a Dán elnökség hidat verhet ebben az időszakban, de a fiskális paktummal tulajdonképpen ez a híd még nem épült meg. És lehet, hogy egy kicsit korai még lezárni a még nem lezárható tárgyal- tárgyalásokat, és teljesen egyetértek önökkel, a nem teljes körű tárgyalásokat sem szabad lezárni. Amit eddig láttunk, az reményt ad arra, hogy a végső megoldást meg tudjuk találni, és hogy jó irányba tud elindulni az Európai Unió. Rákérdezett a Dán álláspontra, mások is hasonlóképpen tettek. Nos, a Dán álláspont az, hogy mi ugye nem vagyunk kötelesek az euróvezetben részt venni, és a Dán részvétel ennek a jegyében kell, hogy kialakuljon. Tehát a Dán kormánynak az az álláspontja, és a Dán parlament többségének is az az álláspontja, hogy ezt figyelembe kell venni. Van egy kérdés, amely még nyitott, ez az alkotmány, vagy alkotmány szintű ö, jogszabály kérdése. Dánia és a többi tagállam még mindig, illetve résztvevő a paktuma még mindig vitatkozik erről. Dániában ugyanis egy különleges rendszer áll fenn, amely ezt nagyon megnehezíti. Az én véleményem azonban az, hogy valószínűleg lesz erre megoldás, de ez az egyik nyitott kérdés még ezekre kérdezetre. Ugyanakkor fontosnak tartom elmondani, hogy a Dán soros elnökségnek nem ez az elsődleges szerepe, illetve a soros elnökségeknek nem ez az elsődleges szerepük. Egy olyan megállapodásról van szó, amelyet a tagállamok kötnek egymással, kormányközi keretekben zajlik a vita. Mások utaltak arra, hogy az EU-s rendszerben ez egy különleges helyzetet teremt, hiszen általában nem így járunk el. Ez valóban kihívás, de valamilyen megoldást találnunk kell, és Dánia mind tagállamként, mind soros elnökként mindent megtesz annak érdekében, hogy találjunk megoldást erre a kérdésre, és reménykedünk abban, hogy ez sikerülni is fog. Erik, tett fel néhány érdekes kérdést is, volt néhány érdekes megjegyzése is. Több képviselő is rákérdezett az ír és a cseh kérdésre. Értem, hogy miért folyik erről vita, értem a különböző álláspontokat is a cseh ügyben, de világosra kell tennem, ha csak a cseh kormány nem kér mást, akkor én úgy gondolom, hogy nekünk tanácsként az a feladatunk, hogy eleget tegyünk annak az ígéretünknek, amelyet Csehországnak adtunk 2009-ben, ami, amely ígéret lehetővé tette, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépjen. Hogy egyetértenek-e a cseh köztársaság álláspontjával ebben a kérdésben, vagy nem. Ettől függetlenül a cseh megkapta ezt az ígéretet, ezért amíg a cseh nem jelzi azt, hogy azt szeretné, hogy másként járjunk el, nekünk ezt kell tennünk, ennek megfelelően fogunk eljárni. Az emberi jogokkal kapcsolatosan is felmerült egy kérdés, Dafur és mások is említették ezt a dolgot. A Dán kormány nagyon nagy hangsúlyt helyezett az emberi jogok védelmére, és nagyon pozitívnak tartotta, hogy az Európai Unió az emberi jogok és illetve az emberi jogok egyetemes nyilatkozatához csatlakozza. A Dán EU soros elnökség alatt nagy prioritást szentelünk ennek az ügynek. Ugyanakkor azonban nem számítunk az, azzal, nem számolunk azzal, hogy sikerül lezárni a tárgyalásokat ezen a téren. Mégis prioritásként kezeljük ezt a dolgot, dolgozni fogunk rajta, és megpróbáljuk a lehető legnagyobb mértékben előmozdítani ezt az ügyet. Volt egy kér, voltak kérdések a Mártén jelentéssel kapcsolatosan is, és mint ahogyan elmondtam, egy korai szakaszban vagyunk, de elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megoldásokat találjunk. Hogyha sikerül megoldást találni, akkor a február az nem egy különleges dátum. A soros elnökség számára hasznos volna, hogyha február után szavaznának erről az ügyről a parlamentben. Ugyanakkor azonban elmondanám azt is, hogy ennek a javaslatnak a hátterében, ennek a javaslatnak, amelyet én teszek, a hátterében nem az áll, hogy késleltessük az ügyet, hanem az az indok, hogy esetleg sikerül majd egy kompromisszumot találnunk. Természetesen szeretnék Mártin úrral is beszélni majd erről, hogyha ismét itt lesz a parlamentben. És megragadnám az alkalmat eljött, hogy megköszönjem önöknek a hozzászólásait és az erőfeszítéseiket ebben a kérdésben. Kérdeztek eh, a nyomozati hatáskörökkel kapcsolatosan is a nemzeti parlamentek vonatkozásában. Ezek nagy mértékben eltérnek tagállam, a tagállamok között, ezért tehát itt nincs egy konkrét irányvonal, ugyanakkor szem előtt kell tartanunk még azt is, hogy az Európai Unió, ha annak ellenére, hogy sok helyen széles hatáskörökkel rendelkezik, nem hasonlítható mégsem össze a tagállami hatáskörökkel, ezért az Európai Unió nem haladhatja meg azokat a hatásköröket, amelyeket a szerződés áruház. Ezek, ez az egyik oka annak, hogy viták bontakoztak ki ezzel kapcsolatosan. Itt is még van tennivalónk, de nagy örömmel várom a munkát ezen a téren. Gualtieri úr tett néhány nagyon fontos megjegyzést a parlament szerepével kapcsolatban, és azzal kapcsolatosan, hogy hogyan működjünk együtt egymással. Hadd legyek őszinte. Mi a Dásoros elnökség részéről örültünk volna egy olyan megállapodásnak, amelynek minden, mind a 27 tagállama részese lett volna. Ez lett volna a legkedvezőbb az Európai Unió számára, a közösségi módszer számára. Ezáltal minden a normális mederbe terelődött volna, ami az eljárás illeti, de ez nem volt lehetséges ezért nehéz körülmények között kellett valamilyen megoldást találnunk. Én abban reménykedem, és azt kívánom, és ezt kívánja a soros elnökség is, hogy egy olyan megoldást találjunk, ahol az Európai Parlamentnek is megjut, kijut az őt megillető, meg, megkapja az őt megillető szerepet, és ahol részt tud venni a folyamatokban. Nagymértékben meg tudom érteni az ezirányú megjegyzéseiket, és megértem azokat a tagállamokat is, amelyek nem euróvezeti tagok, de szeretnének részt venni a fiskális paktumról szóló tárgyalásokon. Hefner úr elmondta, hogy azt szeretné, hogyha a fiskális paktum mielőbb az úgynevezett normális EU rendszer, EU struktúra részévé válna. Úgy gondolom, ez egy észszerű megközelítés, és azt hiszem, pontosan ez is fog megtörténni. Hogy milyen gyorsan és mikor pontosan, azt még ki kell várnunk, de ez kell, hogy legyen a végső cél. És azt hiszem, nagyon fontos, hogy ne kezdjünk el új intézményeket alapítani. Ehelyütt meg kell találnunk a módját annak, hogy megszülethessenek a szükséges döntések, anélkül, hogy ezzel egy időben új kezdeményezéseket kellene megragadni ennek érdekében. Felmerült a polgárok részvételének bevonásának a kérdése is. Gratulálni szeretnék önöknek és másoknak is ennek kapcsán, hiszen sokat dolgoztunk ezen az ügyön. Én személy szerint úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a polgári kezdeményezés lehetőséget teremtsen a mindennapi, hétköznapi emberek számára, annak az 500 millió embernek a számára, hogy valamilyen módon egy ügye, ügyre felhívja a figyelmet. Fontos, hogy ne kelljen, hogy az ember képviselő legyen, vagy biztos, annak érdekében, hogy befolyásolhassa azt, ami Európában történik. Remélhetőleg sikerül majd ez ügyben is közös nevezőt találnunk. Andrew Duff úr, mindig nagyon nagy öröm ezekkel a kérdésekről vitát folytatni önnel, és néhány észrevétele is ide tartozik. A DAF jelentéssel kapcsolatban természetesen tiszteletben tartom a parlamentnek a kezdeményezési jogát ezen a területen, és várom is azt a vitát, amelyre majd sor fog kerülni, és amikor már ismerjük a szavazásnak az eredményét, akkor azt is tudjuk, hogy hol húzódnak a sorok. Ezt már említettem önnek Kopenhágában is, hogy nem tekintünk úgy, hogy a szerződés módosítás az most időszerű lenne, de kétségtelen, hogy megértjük azt is, hogy milyen megfontolás húzódik meg a munkája mögött, és tudom, hogy nagyon elkötelezett módon és hozzáértően végzi ezt a munkát. Ezt el szeretném elmondani, de biztos vagyok abban, hogy majd lesz alkalmunk ezekről vitázni a jövőben. Ami az emberi jogi kérdéseket illeti, már korábban szóltam erről, remélem, hogy megoldást fogunk találni. Andrew Brons úr azt említette, hogy az elnökség változott ugye a forgó elnökséggel, a soros elnökséggel. Az, a szerep más, mint amilyen korábban volt de a Dán elnökség mindent meg fog tenni, ami csak tőle telik, hogy megfeleljen a felelősségének, és bizonyos, biztosítsa azt, hogy a munkahelyteremtési célkitűzések azok prioritást élvezzenek a Dán elnökség során. Nagyon sokan beszéltek erről, és ez egy rendkívül fontos kérdés a Dán elnökség számára is, és biztos vagyok abban, hogy önök teljes támogatásokat fogják adni ehhez az ügyhöz. Jean Sunago úr tett fel egy kérdést Dánul, és Dánul is fogok rá válaszolni. Biztos, hogy azért, hogy Jean Sunago úr jól értsen engem. Úgyhogy engedjék meg nekünk ezt a kis Dán eszmefuttatást. Tehát fontos, hogy egy többség legyen a Dán parlamenten belül, amely igent mond a költségvetési paktumra, hogyha meg lesznek az, a végeredmények. Azt a kérdést tette fel, ami arra vonatkozik, hogy mi van a népszavazással. És ezzel kapcsolatban az kormánynak az álláspontja nagyon világos. A Dán alkotmány azt mondja a 20-as bekezdésében, hogyha a szuverenitást érintő kérdés van, akkor népszavazást kell tartani, ha csak nincsen öt hetedes többség a parlamentben. Figyelembe véve a jelenlegi parlamenti helyzetet, és a Sondergados úrnak, a pártjának a helyzetét nem lesz meg ez az öt hetedes többség, ezért ekkor nép szavazást kell tartani, hogyha szuverenitási ügyről van szó, de majd a parlament, Dán parlamentnek kell, kell eldöntenie, hogy Dánia részt vesz-e vagy sem. Minden arra utal, hogy nagyon széles körű a többség, amelyik ezt, a támo- ezt az álláspontot fogja támogatni. Európai ügyek minisztereként nagyon örülök, hogy ilyen a támogatás, de bármi legyen is az eredmény, Szonegárd úr és én folytathatjuk a vitát arra, hogy melyiknek mi az előnye a jövőben. Minden esetre szeretném köszönetet mondani önöknek, hogy részt vehettem ebben a vitában ma, és ha már Dánul kezdtem el, akkor folytatom is. teljesen mindegy, hogy a jövőben angolul vagy Dánul tárgyalunk-e. So. Köszönöm szépen. Miniszter úr, viszontlátásra már következő vasárnap találkozni fogunk a koszak keretében. Én is ott leszek, és ott ismét alkalmunk nyílik, hogy Dániát is újra lássuk, Kopenhágát lássuk, folytatjuk az eszmecserét itt. A bizottsági, szakbizottsági munka most az ön látogatása után is folytatódik. Allora, possiamo riprendere. Tehát akkor folytathatjuk a munkánkat azon a témán fogunk tovább dolgozni, amit félbehagytunk, ez pedig a választási eljárás DAF úr jelentése. Tehát folytathatjuk a választójogi témánkat. Tikao asszonyt még meg akartuk hallgatni, illetve Tarkovszki urat. Tikao asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Duff úrnak szeretnék gratulálni az általa elvégzett munkához, annak ellenére, hogy jelentése bizonyos nézetkülönbségekhez vezetett. Különösen, ami a mandátumok újra elosztását illeti, ezzel kapcsolatban szem előtt kell tartanunk, hogy ez a tanács döntésétől fog. Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő időpont arra, hogy a parlament színre lépjen, és a, szava, a mandátumoknak az újra elosztását kérje. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlamenti munka jellege azt is maga után hozza, hogy sem a parlamentben, sem a koreperben nem lehet párhuzamot hozni a mandátumok kialakítása terén. Ez azt jelenti, hogy sem a kis országok nem jelentenek fenyegetést a nagy országok számára, sem a nagyok a kicsik részére. Hogyha ilyen téren ideológiát hoznánk, akkor az egy visszatérés jelentene az államközi logikához. Úgy gondolom éppen ezért, hogy a kis és közép, közepes nagyságú országok számára ez elfogadható kell, hogy legyen. Szeretném Duff úrnak megfontolóra ajánlani, hogyha, hogy rosszabb lenne, hogyha egy ilyen megközelítésmódot követnénk. Hogyha pedig a médiába kerül ez, akkor ez a közepes méretű országoknál valószínűleg botrányos vízhanghoz vezetne. Ha tehát az egész úgy jelenne meg, hogy ők mandátumokat kell, hogy a nagy országok javára átadjanak, ez nyilvánvalóan csak az eroszkeptikusok malmára hajtaná a vizet. Ami tehát az Európai Parlamentben az erők elosztását illeti, ez egy politikai kérdés, ez nem csak egy matematikai képlet, dolga. A matematika ugyanis egy rugalmatlan tudományág, amely exakt feltételek mellett működik, megmondja a válaszokat a kérdésekre, ha azokat a kérdéseket helyesen teszik fel. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetséges a mandátumok megfelelő számát pusztán matematikai módszerekkel kiszámítani. Nyilvánvalóan azok az országok, akik majd több mandátumot kapnak, azok helyesnek tartják, mások viszont nem. Éppen ezért azt szeretném elmondani, hogy a választásoknak az időpontja egy olyan kérdés, amit az Európai Parlamentnek kell eldöntenie. A transeurópai jelölt lista jelenlegi állása pedig eh, különös tekintettel a választott matematikai eljárásmódra nem élvezi valamennyi frakció támogatását. Az a tény, hogy a választott eljárásmódra nagy államokat részesíti előnyben, úgy gondolom, hogy aláássa annak az Európának a gondolatát, amiben mi itt hiszünk. Természetesen a parlamentnek kell döntenie, de rossz lenne, hogyha a parlament egy ilyes fajta állásponttal lépne a nyilvánosság elé. Mit tehetünk? Hát, mit tehetünk hát, hogyha a Lisszaboni szerződésről, Európa kiteljesítéséről beszélünk, hiszen mindig vannak olyan emberek, akik egyre többet és többet akarnak, és sok esetben teszik ezt a közösségi logika kárára. Valamikor államközi logika szerint próbálnak többet kikaparni maguknak, máskor a közösségi logikára építve. Tehát foglalkoznunk kell a nemzeti szuverenitás kérdésével, és nagyon sajnálom, de DAF úr jelentés tervezettét nem tudom a szavazatommal díjazni, hogyha ez így marad. Teljesen mindegy, hogy mely frakció javasolja a mandátumok elosztásának jelenlegi formát, én ezt ebben a formában nem tudom támogatni. Köszönöm szépen, világosá tette, hogy ön számára hol vannak a jelentés tervezetben a problémák. Ezeket a kérdéseket még adott esetben tisztázni fogjuk itt. Köszönöm szépen, a mi álláspontunk nagyon világos volt, az árnyék jelentéstevőnk elmondta, nem fogom ezt elismételni. Köszönöm. A kollega Duff per sua replica. Duff kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzászóltak, és a, itt van a e-mail válaszom. Úgy gondolom, gondolom, hogy Gerald sikeresen válaszolt arra a kérdésre, amit Söplin György tett fel, hogy milyen nyomás nehezedik a közepes méretű országokra, és hogy ennek a hatása mit jelent, hogyha egy matematikai képlet alapján kerülne ez kiszámításra. Bármilyen képletet választunk, biztos vagyok benne, hogy lehet tanulmányozni ezt a kérdést matematikusokkal, hogyha visszaemlékeznek, biztos, hogy el lehet érni egy olyan megállapodást, ami kisebb-nagyobb mértékben, de mindenki számára elfogadható lesz. És olyat, ami ugyanakkor figyelembe veszi a degresszív proporcionalitás kérdését is, úgy, hogy ezt a szerződés előírja, és az kezelhetőek lesznek azok a panaszok is, amit a Német Szövetségi Alkotmánybíróságtól érkezett, akik nem hajlandók megfontolni az életképességét egy megfelelő matematikai képletnek, azok mit javasolnak? Csianakó asszony nem javasolt semmit, mi az ő javaslata. hogy 2014 után ugye bekerülnek a ö, horvát képviselők, és azt mondja, hogy a status quo-nak mindig ugyanaz kell lenni, vajon ő ezt mondja, vagy pedig azt mondja, hogy a, a parlamentnek a létszámát exponenciálisan meg kell növelni, oly módon, hogy az új államok és még nagyon sok későbbi nyugat-balkáni és egyéb várhatóan egyszer majd további tagokként jelenjenek meg, és akkor a 751 fő mellé jöjjenek még ő, ami megint csak sérteni a szerződést. Tehát én nagyon nagy szimpátiával figyelem azokat, akik a félelmeiknek adnak hangot, hogy ha elveszítenek néhány mandátumot vagy helyet, de semmiképpen sem tekinthető konstruktív megoldásnak. Én biztos vagyok abban, hogy, és remélem, hogy a józanész a néppártban is majd meghozza az eredményét a koordinátorokkal és jelentéstevőkkel ebben a vitában. Gontyeri úr azt mondta, hogy nem tetszik neki a módosító indítványom a 31-es a kisebbségekkel kapcsolatban, és ezért ellenzi, és úgy gondolom, egyetért velem abban, hogy támogatnunk kell a Wieland módosító indítványát, a 30-asat. és a döntéshozata, ami a döntéshozatalra, illetve a választások időpontjára vonatkozik. Ami a négyes bekezdést illeti, ez nem eléggé erős, ezt mondtad. Azonban ez egy döntő fontosságú kérdés, hogy hogyan határozzuk meg, és én ellenezném azt az ötletet, hogy ezt a bekezdést gyengítsük. Én azt mondanám, hogy javasolja a parlamentnek ha módosítani akarjuk a kifejezést, a támogatást, akkor akkor pedig a saját tagjaink többségét kell figyelembe vennünk. Mindazon okoknál fogva, amiket az elnök úr is már felsorolt. Úgy gondolom, hogy ezek voltak azok a lényegi pontok, amelyekkel foglalkozni kellett, és várom a holnap délelőtti szavazást. Abbiamo il dovere di passare alla... Rendben, akkor most át kell, hogy térjünk a koordinátorok ülésére, úgyhogy ha Janakó asszony reagálni szeretne, akkor ezt röviden tegye meg. Elnök úr, Duff úr javaslatának semmi köze Horvátország vagy más új tagállamok csatlakozásához. Duff úr jelentése egy matematikai képletet javasol, amely bizonyos nagy tagállamokat előnyben részesít, előnyös helyzetbe hoz. Én nem azt mondom, hogy növeljük a mandátumok számát, maradjon 751 ez. Ez nyilván a Lisszaboni szerződésből következik, hogyha új tagállamok csatlakoznak, akkor egy újraelosztásra kerül sor a tanácssal egyetértésben. Összesen eredetileg 25 mandátumunk volt, most már csak 22 van. DAF úrnak a matematikai képlete ugyanakkor ahhoz vezetne, hogy a közepes méretű országokból mandátumok átkerülnek a nagy országokhoz. Tudja ön, DAF úr, hogy nagyon nagyra értékelem önt, ennek semmi köze az ön személyéhez, de a mandátumok elosztása, amire sort kell keríteni, például Horvátország vagy más tagállamok csatlakozásakor, az egy teljesen más dolog. Itt döntenünk kell a közösségi logika és a közösségi politika talaján állva. Yes, yeah, yeah. I, I would only ask, um, uh... Csak azt szeretném megkérdezni Jenekó asszonytól, akit egyébként nagyon tisztelek, hogy alaposan átolvasta -e a C kompromisszumos módosítót, ahol azt mondom, hogy egy párbeszédet kell nyitni a tanácssal. Ő egyetért velem egyben egyébként, ami a reformot illeti, különös tekintettel annak szükségességére, hogy konszenzusra kell jutni a mandátumok szétosztására vonatkozóan az arányosság elve alapján. Nem, nincs is itt szó matematikai képletről, semmiféle képletről nincsen itt szó, egyszerűen csak azt mondjuk, hogy valamilyen, hogy vitet kell folytatnunk a tanácssal együtt egy képletről. Lehet, hogy végül neki lesz igaza, és én tévedek, és nem tudunk megállapodásra jutni egy új képlet vonatkozásában, és ebben az esetben majd ismét csak a régi folyamathoz kell visszanyúlnunk, de azt hiszem, hogy ez a régi folyamat nem valami elegáns megoldás, sőt illegális is. Elnök, rendben van. Akkor ezzel most végeztünk, berekeztem az ülést. Csinálunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk a koordinátorok ülésével. Három perces szünetet tartunk annak érdekében, hogy azok, akik nem koordinátorok, azok elhagyhassák